Buenos días. Jó reggelt. Először is szeretnék beszámolni a koordinátori ülés döntéseiről. Tehát tegnapi február 19-i ülésen a koordinátorok a következő döntéseket hozta. Egy rövid javaslatot készít a Peti a 227 per 2-es rendelet alapján a Japánban elrabolt gyermekek témájában. Következő ülésében a, a, a, a három petíciót az április ülése elhalasztottunk, és ugyanakkor két petíciót pedig bevettünk a márciusiba, aztán a márciusi napirendbe bekerül 477, 5, 858 2017-ből, 671 2018-as, 954, 324, 548 és még egy. A 930-ast viszont elutasítottuk aztán a 336-os, 1141, 58-as, 938-as, ezek az áprilisi napi rendbe kerülnek be. Aztán 38 per 2020-as, ezt akkor fogjuk tárgyalni, amikor az Európai Bizottságtól megkapjuk a választ aztán a 197-es, 1721-es, a májusi vagy júniusi plen, bizottságülése kerül vélemények tekintetében, aztán a fegyverek exportjáról az afetes jelentéshez nem készítünk véleményt, viszont a EMPL számára a foglalkoztatási egyenlőtlenségek témájában fogunk véleményt készíteni, de még nem jelöltük ki, hogy ki készíti. Az ECR kapja meg az 2019-es törökországi előrehaladási jelentése kapcsolatos véleményt. Aztán a második fél évre halasztjuk el a lengyelországi látogatást. Ez lesz a németországi látogatás helyett. Aztán a PETI, az EMPL delegációhoz csatlakozik a COPS ülésre, és két meghallgatást tartunk, környezeti és szociális hatása az Európai Unió bányászati tevékenységének, a második pedig az intézményközi kapcsolatok, a petíció kezelése szempontjából és a bizottság feladata. Egy workshopot is fogunk szervezni az LMBTI személyek helyzetéről Európában írásos eljárásban kezeljük a 892-est, ez egy állampolgári kezdeményezés. A koordinátorok fogják meghatározni, hogy a, milyen lesz a felépítése a meghallgatásoknak a parlament ügyrendi szabály, házszabálynak a 230 cikke szempontjából és meg fogjuk hívni természetesen a petíciók benyújtóit a petíciók tárgyalására, mindenki tájékoztatni fogunk a meghallgatásról, méghozzá március 22 éig a a panel szervezésében nem kell részt venni, ez a döntés született. Az ombudsman statutumával kapcsolatban az AFET kéri, hogy a Peti vegyen részt a tárgyalásokon 12-es pontra vonatkozik ez. Tehát ilyen döntéseket hoztunk a koordinátor ülésen tegnap, és most folytatjuk a mai napi rendel. 17-es pont, 1156 per 2019-es petíció, Niko Semsroth, német állampolgár nyújtotta be az Európai Parlament brüsszeli plenáris üléstermének átnevezéséről, illetve az Európai Parlament egyetlen brüsszeli székhelyéről. Eh, ahogy tudják, 5 eh, perce van a petíció benyújtójának, eh, ahogy bemutassa a témát, és utána a végén pedig 2 percet kap. Thank you, esteemed guests from the... Igen, tisztelt bizottsági vendégek, petíciós bizottsági tagok egy néhány hónappal ezelőtt európai történelmet írtam. Valószínűleg nem kell emlékeztetni önöket erre, mert még bizonyára erről beszélnek napjainkig is. Itt elmondom, hogy mi történt, hogy a jövőbeni életrajzíróimnak segítsek itt a kettős székhely vitát meg lehet oldani. Itt találtam egy olyan kiskaput, amely véglegesen eldönti a parlament székhelyét. Strasbourgban 12-szer kell találkozni évente, de nem határozták meg, hogy melyik Strasbourgban. Nyilvánvalóan a legtöbben úgy gondolják, hogy 450 kilométerre innen lévő Strasbourgra gondolnak Franciaországban, de csak azért, mert nincs alternatíva. Strasbourg itt 450 méterre meg, meg lehet teremteni Strasbourgot, a Hemicycle-t itt Strasbourgnak neveztem el. Éppen ezért havonta lehet találkozni, anélkül, hogy a szerződéseket módosítani kéne ennek érdekében. Miért volt erre szükség? Itt látszik a dián. Miért volt erre szükség? A második székhely pazarlás. Fél milliárd euróba kerül ciklusonként, és időbe is kerül. Valamennyien száz órát vesztegetünk el, hogy elmenjünk Franciaországba és vissza évente. Arról nem is beszélve, hogy teret is veszítünk, 300 napig üresek a strasburgi épületek, és a pedig Európában erre konkrétan szükség van. Használjuk másra ezt a teret. Elnézést, hol is tartok? Ez vagyok én. Tehát mire van szüksége Európának? Mind, akiknek nem tudnak munkahelyet biztosítani a 20 évesek körében, a menekültek számára, a lakóhelyet, akiket nem tudunk emberi lényként kezelni Európában, ezeknek van szükség térre. Másrészt pedig a földünket is pazaroljuk. 20 ezer tonna CO2-t bocsátunk ki Strasbourg utazással évente, miközben a klíma vészhelyzetre hívjuk fel a figyelmet. Hogyha nem csak beszélünk, hogyha ezt megteszük ezt a lépést, hanem segítünk ezt megoldani. Magamra vonatkozóan itt látjuk a plenárison, hogy mit teszek, és uh, itt uh, tehát egy tényleges jelzésre, üzenetre van szükség. Előkészítettem ezt a jelzést, ezt a táblát. Csak a nevet kérem, hogy a parlament fogadja el, amit javasoltam. Tegyék meg, kérem, a megfelelő építészek, majd segítenek abban, hogy elhelyezzük ezt. Azt gondolják néhányan, hogy ez viccben egyet is értek, de tény, hogy egyszerűen Strasbourga utazgatásva csak azt mutatjuk, mennyire kaotikus az EU, és mennyire pazarló. Viszont én időnként vicceket is gyártok, de szeretném elmondani, 60 éven keresztül viccsvételgetni egy viccet, az nem túl vicces. Ez az ön esélye hogy megvált, nők esélye, hogy megváltoztassák szó szerint európai jövőjét. Végül pedig szeretném elmondani, hogy ne harapjuk a saját halkunkba körbejárva. Ez a Peti Bizottság ülése, amikor egy történelmi pillanatban dönthetünk, az Európai Parlament feláll, és a saját sorsát a kezébe veszi. Thank you very much. Köszönöm szépen. Bizottság. Az Európai Bizottságnak adok szót, Krisztiánzen asszony. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen a szót. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy az Európai Parlament székhelyének kérdése a hatos jegyzőkönyvben szerepel az Európai Parlament működéséről szóló szerződésben. Ami az Európai Parlamentet illeti, ez a jegyzőkönyv kifejti, hogy az Európai Parlamentnek a Strasburgi teremben kell megtartania az üléseit, a költségvetés tervező ülést is. És mivel szerződésről van szó, Európai Uniós alapszerződésről, csak egyhangulag a tagállamok tudják megváltoztatni. A hatos jegyzőkönyvben szereplő utalás Strasbourgra a bizottság szerint, mármint arra a helyre, ahol a 12 havi plenáris ülést kell megtartani, jogszerűen az elzászi Strasbourgra utal, és nem utalhat más helyre vagy városra, amit Strasbourgnak nevezünk el. Ezért jogilag nem lehetséges a Strasbourg szót a jegyzőkönyvben úgy, úgy értelmezni, hogy a brüsszeli plenáris teremben lenne tartható a 12 plenáris ülés, akkor sem, hogyha azt átneveznénk Strasbourgnak. Köszönöm. Mr. Ademov. Ademov úr. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Eh, Radev kollégám nem tudott eljönni a mai napon. Most eh, elmondom a szálláspontunkat a frakciónk részéről. Eh, a panaszos felhívja figyelmet arra, hogy volt egy sor kezdeményezés a parlament részéről, hogy egyetlen székhelye legyen a parlamentnek Számos ilyen petíció már született is, de persze egy nagyon érzékeny témáról beszélünk itt. Egyrészt itt vannak a szerződések, amelyek azt tartalmazzák, hogy az állam és kormányfők tudnak egy ilyen kérdésben dönteni. Másrészt pedig vannak pozitív következményei egy ilyen döntésnek a költségvetésre nézve, Hogyha mindezt figyelembe vesszük, hogy, és arról nem is beszél, hogy a parlament sem egyetlen álláspontot foglal el ebben. A szocialisták és demokraták nevében azt gondolom, hogy a petícióval kapcsolatos döntést hozza meg az Európai Bizottság, miután az összes pozíciót meghallgatták, véleményt meghallgatták. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm. Vigyázz, asszony. Köszönöm, elnök asszony. Ez a történet nem az egységes székhely témája, hiszen itt az a parlamentben már nagyon régóta foglalkoztat bennünket, hanem a mai benyújtott petíció, ennek a formája meglepő, ez az eufémizmussal szeretnék élni, hogy hát átnevezzük a termet, de a prezentáció is vicces volt, de annyira régóta próbálunk komolyan érvelni erről a témáról, és ismervén a szerződésben foglaltakat nem vagyunk naivak itt az Európai Parlamentben, de tudjuk, hogy mit fektet le a szerződés, de én azon kevés öt darab képviselő egyike vagyok, Cecilia Malmströmmel 2006-ban, akik 1 millió 300 ezer aláírás gyűjtöttünk össze, állampolgári aláírást, és nyújtottuk ezt be az Európai Bizottsághoz, hogy Brüsszelbe kerüljön át a parlament székhelye. És a tanács, hát sajnos a tanácsnak kell dönteni erről, és bizonyára tudják, hogy ez hogy reagált. Az egyetlen parlamenti elnök, aki valahol szám jelentős mértékben foglalkozott ezzel a témával, az Borel úr volt. Kérjük meg elnökünket, hogy az Európai Parlament álláspontját nyilvánítsa ki. És Adamov, elnök úr, Adamov úrral nem értek egyet, akármi is lett, vagy volt a tegnapi szavazás egy na, eredménye. 405 képviselő szavazott mellette, 4-500 kolléga van, akik kiállnak az egységes székhely mellett. Tehát mindez összefügg a zöld Green Deal-lel és az azzal kapcsolatos imént elfogadott eredménye, A nyolcas pontra ugrálnék át. Mm. Nyilván nem azt akarom, hogy egy homeless shelter, egy hontalanok számára lakásbiztosító hely legyen ebből az épületből Strasbourgban, de amikor például azon gondolkoztunk, hogy az Egyesült Királyságban lévő két ügynökség, például a gyógyszerügynökség hova kerüljön el, át, ideális megoldás lett volna, hogy ezeket Strasbourgba, a Strasburgi parlamenti épületbe helyezzük át. De nem akart ebbe az irányba elmozdulni az EU, Eh, hanem mindenki retteg attól, ahogy eh, mit fog mondani Angela Merkel, amikor kilép az irodájából. Nagyon sok parlament, európai parlamenti képviselő is van, aki nem szólalt fel még ezzel a kérdéssel kapcsolatban, de lényeg az, hogy például a gyógyszerügynökség jövőbeli székhelyének javasolhatnánk a Strasbourg épületet, és ez egy jó megoldás lehet. De hát ez már egy másik téma, egy másik vita. Nos, összefoglalva, nagyon sok képviselőhöz hasonlóan mi, én ragaszkodom ahhoz, hogy Strasbourg, mint a megbékélés jelképe maradjon székhely. Mondják sokan a populisták Európa minden sarkában a szerződés mögé sorakoznak fel, de nem hallgatjuk meg az európai népet. Az európai nép annyira régóta kéri azt, hogy legalább komolyan vitassuk meg ezt a kérdést, és én is ezt kérem, egyetértek ezzel. Látjuk azt, hogy egy ponton kell találnunk megoldást, és nyertes-nyertes megoldást, de az elfogadhatatlan, hogy a vita úgy zajlik, hogy a tanács egész egyszerűen nem is foglalkozik vele. Úgyhogy szakbizottságunk bölcsességére bízom azt, hogy mi történik ezzel a petícióval, hát nem annyira tudományos, azonban ettől függetlenül, attól függetlenül, hogy mi lesz a sors ennek a petíciónak, a témával foglalkoznunk kell. Köszönöm szépen, Sullivan úr għalkemm sinċerament nħoss li il-lingwaġġ u l-metodu li Köszönöm szépen. A petíció benyújtójának a módszere, hát lehetett volna jobb, mint hogy a plenáris terem nevét Brüsszelben megváltoztatja Strasbourgra. Ez önmagában ne, nem a legjobb módszer a probléma megoldására. Olyan problémáról van szó, amit már sok éve vitatunk meg ebben a parlamentben. Történelmi kérdésről van szó, a szerződések megfogalmazásában is három tagállam között Brüsszel, Strasbourg és Luxemburg városokban oszlik meg az Európai Unió vezetőségének a székhelye. De döntést kell hoznunk akkor, amikor annak a fontosságáról beszélünk, hogy csökkenteni kell a kibocsátásokat. És ezen történelmi hagyomány miatt, mely szerint minden hónapban elutazunk, ráadásul vannak olyan hónapok, amikor kétszer is az egész szolgálat Strasbourgba költözik át, ezzel nem adunk jó példát. Nem járunk elő jó példával az állampolgárok előtt. amikor így utazgatunk minden hónapban. Azt gondolom, hogy több vitára van szükség az egységes székhely kérdéséről. Meggyőződésem, hogy az Európai Parlament túl sok erőforrás pocsékol el, ha csak a gazdasági oldalát nézzük, akkor is. Állampolgárok pénzét használjuk erre, és nem szabad ennyire pazarlónak lennünk. És minden hónapban költözködnünk. Szerintem folytatnunk kell erről az eszmecserét, és utána döntést is kell hoznunk. A parlament ezt egy állásfoglalásban is kifejtette már, nem is egyszer, 2017. február 16-án például azt kértük, hogy történhesse meg ez a változás és szülessen döntés. Ahogy az imént is mondtam, nekem nem tetszik különösebben az a mód, ahogy ezt a petíciót megfogalmazták, és nem gondolom, hogy ez megoldást jelenthetne a plenáris terem átnevezése. Mindazonáltal értem a petíció lényegét, és azt gondolom, hogy vitát kellene folytatnunk a témáról, hogy döntés szülessen. Nagyon szkeptikus vagyok ezzel a petícióval kapcsolatban, ahogy az imént is elmondtam. Ezzel a módszerrel sajnos nem oldhatjuk meg a problémát. Thank you, uh, Ms. Danoka. Köszönöm, Danoka. Thank you. Cheer. Köszönöm szépen. Támogatom a petícióval kapcsolatos uh, ajánlást tájékoztassuk a panaszost arról, hogy, hogy, hogy milyen állásfoglalást alkotott ezzel kapcsolatban az Európai Parlament. Szerintem ő tudja, hogy mi van ebben, és juttassuk az AFO-hoz ezt a petíciót. Nem akarom ismételni, amit már hallottunk az érvek során, csak emlékeztetni szeretnék arra, ez az ötlet nem Nikótól származik. Az Európai Parlament több képviselője is, ha jól emlékszem, már emlékeztetett erre 2008-ban, a, ez a, leesett a plafon, leszakadt a plafon egy része 2008-ban, mint mondtam Szerencsére senki sem tartózkodott a teremben, és azt hiszem, hogy két ülés szak volt Brüsszelben, nem mentünk Strasbourgba. Ellen Smith a kollégám, az Európai Parlament skót képviselője volt, most az alsóház tagja Nagy-Britanniában, és elkezdett aláírásokat gyűjteni, és annak érdekében, hogy a plenáris nevezők Strasbourgnak, tehát kutatgathatunk tovább is ebben a kérdésben, de ez az első ötlet biztos nem most született, de jó ötlet attól még. Köszönöm. Köszönöm. Auken asszony. Elnézést kérek, hogy késtem, de ez nem az első vita ebben a kérdésben. Mindenkit szeretnék emlékeztetni egy nagyon fontos dologra. Strasbourg. Strasbourg mikor kerül szóba, központként vannak történelmi okai annak, ugye az emberi jogi intézmények kerültek Strasbourgba, és ez indokolható is, és a parlament még egy ilyen közgyűlés volt, és ugyanazokat a helyeket használták. Aztán, ahogy a parlament fontosabb lett, szépen változott, azt gondolom, de hát a központ Brüsszelben van, Spanyolországban, Valenciában keresték a parlamentet, tehát a parlamentnek ott kell lennie, ahol a hatalom van. Ezért kerültünk aztán Brüsszelbe, és 92-ben a Maastricht szerződés után Mitterrand azt mondta, hogy itt marad Strasbourgban ez a parlament, és Franciaországban szavaztak persze a franciák. Mindenképpen tenni akart valamit, és Dániában is megszólaltunk. got into the treaty 12 real sessions in Strasbourg. És ez így alakult, aztán a dánoknak nem volt szerencséjük ebben a kérdésben. A parlament nem tud dönteni erről. Hogy lehet az, hogy nem döntött a saját munka körülményeiről? Ez nem túl mm, komoly dolog, pazarlunk itt. Persze Strasbourg egy kiváló hely az emberi jogi intézményeknek, a tanácsnak, a bíróságnak, stb. Jó helyen is vannak Strasbourgban, de mi mások vagyunk, mi egy parlament vagyunk. Thank you. Now you have two minutes to... Két perce van, hogy a petícióját lezárja Szentfort úr. Köszönöm szépen mindenkinek a vitát. Azt hiszem, valamennyien egyetértünk a tartalmat illetően csak különböző elképzeléseink vannak a legjobb módszerre vonatkozóan. Hogyha visszapillantunk az elmúlt 60 évre, akkor az világos, hogy az átnevezés az utolsó és a legjobb opció parlamentként teljesen egyetértek. Ríz asszonyan, Auker asszonyjal, és alelnökkel alelnök asszonynal is. És tehát azt gondolom, hogy ez egy közös ötletünk, gondolatunk lehet. Köszönöm szépen az Európai Bizottság válaszát is. Tehát tudná valahogy bizonyítani, hogy Franciaország és Strasbourgról van szó, ez így a szerződésben nem szerepel. Egy tipikus parlamenti eljárásokról van szó, egy néhány ajánlásokat szeret, ajánlást szeretnék tenni erről, küldjük el az Envi Bizottságnak, készítsenek az új nével kapcsolatban a környezeti előnyökről valamiféle véleményt. A Kulturális Bizottságnak, a Költségvetési Bizottságnak is el lehetne küldeni, ugye? Tehát és a Libe Bizottságnak is elküldhetnénk az anyagot, hogy itt adott esetben menekülteket lehetne elhelyezni, illetve egy egyetemet, az úgynevezett loser egyetemet, és akkor plenárison szavazhatnánk róla, és itt megkérdezhetnénk, hogy, vagy követelhetnénk, hogy a Hemiszájkét nevezék át Strasbourgá. Őszintén szólva, a tisztesség kedvéért a Strasbourgi hemicycle is átnevezhetnénk Brussels hemicycle és utána megkezdhetnénk a költségvetési vitát ebben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Meghallgattuk a petíció benyújtóját, a bizottságot. Az elnökség javaslata az, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót. Ahogy Danoka asszony is mondta, amikor megérkezett a petíció, már akkor elküldtük azt véleménykérés miatt az AFKO szakbizottsághoz, úgyhogy megvárjuk az AFKO véleményét, és ahogy Szaliva úr is mondta, 2017. február 16-án a parlament is támogatta, hogy egy székhely legyen. Úgyhogy nyitva tartjuk ezt a petíciót, megvárjuk az AFKO véleményét. Köszönöm szépen. Akkor a következő napirendi pontra térünk át, 18-as, 1140 per 2018-as petíció. Fernando Novella Asensio, spanyol állampolgár nyújtotta be a Jubilados Macosa Alstom uh, Afectados por el Amianto, vagyis a uh, azbest által érintett nyugdíjasok szervezetének a nevében. Nincs itt a petíció benyújtója, úgyhogy a, a bizottság képviselőjének, William Tigernek adjuk meg a szót. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Kedves. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam. Igyekszem röviden összefoglalni. Önök nyilvánvalóan megkapták a véleményünket írásos formában. A legfontosabb elemekre fókuszálnék, és a legutóbbi fejleményekről szeretnék beszámolni. Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy az Európai Bizottság teljesen egyetért azzal, hogy az azbest aggodalomra ad okot, megfelelő intézkedéseket kell hozni az EU és tagállami szinten egyaránt, ezért az Európai Unió egy idevágó azbesztel kapcsolatos jogot alkotott, csak hogy példát adjak. A, például a foglalkozásban alkalmazott azbest esetében itt konkrétan a munkavállalókat célozzuk meg, olyanokat, akik kivennek téve az azbestnek 2009 per 100 48 számú rendelet, és ízt azbest rendeletnek is hívják, és nagyon fontos, hogy biztosítsuk, hogy ezeket a szabályokat megfelelően átültessék nemzeti szinten. Ez az oka annak, hogy mi szeretnénk, hogy rámutassunk arra, mennyire fontos szerepet játszanak itt a tagállamok, hiszen ők felelnek azért, hogy a szabályokat betartassák és szeretném elmondani azt is annak érdekében, hogy a fontos célt elérjük. Az Európai Bizottság egy iránymutatás dolgozott ki a legjobb gyakorlatokkal kapcsolatban a munkaadók, a munkavállalók és a munkaügyi felügyelők számára is, hiszen így lehet biztosítani, hogy a szabályokat megfelelően végrehajtják. A második pont, ez már megjelenik a véleményünkben is, tehát az épületekből ki kell venni az azbesztet, de azért itt komoly, specifikus, a helytől függő kérdések is felmerülnek, és itt megint csak a tagállamok felelősségét kell megemlíteni, hiszen ők vannak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy értékeljék, hogy az itt épületekből az azbest kivétele tényleg a legjobb kockázatkezelő intézkedése. Hogyha megnézzük az azbest betegségeket, amik munkavállalók számára veszélyesek lehetnek. Az Európai Bizottság szemszögéből elmondva, itt a második cikk tartalmazza ezt, a tagállamok felelnek a kritériumok megalkotásáért, hogy elismerjék a munkahelyi betegségeket, vagy a foglalkozásból eredő betegségeket, amennyiben itt az azbest az okok között szerepel és ami a véleményünk összefoglalását illeti, következtétését illeti, amikor a munkahelyi biztonság kérdése merül fel, akkor az összes kérdés, amivel a panaszos a bizottsághoz fordul, tagállami kompetencia. Éppen ezért az Európai Bizottság pillanatilag úgy látja, hogy ezt a kérdést a hatáskörrel rendelkező hatóságoknál kell kezelni. Végül pedig, ezt pluszként mondom el, ahhoz képest, amit vélemik itt megfogalmaztunk, az Európai Bizottság az EK-t bízta meg, az Európai Vegyipari Ügynökség, Vegyügynökség Finnországban a központja, hogy készítsenek egy tudományos értékelést azzal kapcsolatban, hogy milyen határértékek vannak az azbest kitettség területén, a, amikor ez munkahelyen jelentkezik. Ez konkrétan nem szerepel a véleményünkben, ezért pluszban ezt szerette volna még elmondani. Egyelőre köszönöm a figyelmüket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szaliba úr. Az, az best egy olyan anyag, amely akár még rákot is okozhat. Úgy gondolom, hogy a lehető leggyorsabban az azbestet el kell tüntetni a középületekből. És hogyha látok egy ilyen petíciót, Spanyolországban például van egy metró, és a metróállomásokon azbesztel építkeztek, ez engem aggaszt valóban. És úgy gondolom, hogy 2000 egyben nemzetközi szinten már megállapodtak abban, hogy az azbestet fokozatosan el kell távolítani a középületekből. Ezt az Európai Parlament is elfogadta 2014-ben egy rendelet formájában, és láthatjuk, hogy időközben eltelt 19 év az első döntés óta, 2001 óta, vagyis lett volna idő hogy az azbesztet kivegyük az épületekből, hiszen rendkívül veszélyes anyagról van szó az emberi egészségre. Úgy gondolom, hogy a petíciót nyitva kell hagyni, hogy folytassuk a nyomásgyakorlást a spanyol hatóságokra. Hogy igyekezzenek, kövessenek el mindent, hogy ez a veszély megszűnjön, amelyik mindenkire leselkedik, mindenek a spanyol polgárokra. Köszönöm. Köszönöm szépen, többen nem kértek szót. A petíció benyújtója nincs ide, nyitva tartjuk ezt a petíciót. Szeliba úr hozzászólása alapján, és várjuk, hogy a jövőben a bizottság milyen intézkedéseket fog hozni a, ebben a azbesztel kapcsolatos biztonsági kérdésekben. Ezért átérünk a következő napi pontra, 19-es, 0171 2019-es petíció, német állampolgár nyújtotta be az utcai világítás okozta rovarposztulásról. Nincs itt a petíció benyújtója, ezért megadom a szót Kabaja Kovasevik úrnak a bizottság részéről. Thank you, Madam Chair. Köszönöm. Az írásos véleményünk alapján megállapodtuk, hogy a beporzó rovarok esetében, főleg az éjszakai, tehát éjszaka aktív rovarok esetében igen, valóban kárt okoz a világítás, az utcai világítás, és a probléma feláll, fennáll, viszont EU szinten nem szabályozhatjuk az utcai világítást, ugye ez az egyik legfontosabb mesterséges világítás, mert ez elsősorban tagállami, vagy pedig tagállamon belül helyi kompetenciába tartozik. Mit is tehet a bizottság az EU szintjén, hogy megpróbálhatjuk ösztönözni a tagállami hatóságokat, és támogatni a technológia szempontjából barátságosabb, vagy megfelelőbb utcai világítás bevezetését, önkéntes iránymutatásokat adhatunk, viszont nincs kompetenciák a szabályozásra. Arra is szeretnénk emlékeztetni, hogy az eco-design rendelet nem tiltja meg azt, hogy jobb technológia kikerüljön a piacra, tehát ez a lehetőség nyitott. Ugyanakkor az eco-design rendelet természetesen nem határozhat meg egy konkrét technológiát. Ismerjük, elismerjük, hogy ez probléma, és jogos, hogy ezzel foglalkozni kell, viszont ez tagállami kompetenciába tartozik. Köszönöm szépen! El problema tal... Először is szeretnék köszönetet mondani a petíció benyújtójának, bár nincs jelen, ez egy nagyon érdekes petíció, főleg, hogyha a beporzó rovarokra gondolunk, és európai szinten ezeknek a száma csökken. Ez egy súlyos probléma. A beporzó rovarok nagyon fontosak, az ökoszisztémának fontos részét képezik. Szükségünk van ezekre a rovarokra azért, hogy az ökoszisztéma erős legyen. Értem, hogy a bizottság azt mondja, hogy itt nincs EU kompetencia, ebben a témában nem lehet szabályokat bevezetni. Azért arra kérném a bizottságot, hogy próbálják meg ösztönözni a tagállamokat, hogy ebben a témában lépjenek. Ha mindenki a saját feladatát ellátja, mindenki tesz valamennyi erőfeszítést, és hogyha mindenek jó az irányítása, akkor a megtalálhatjuk a megoldást a problémára, tehát mindenképpen cselekedni kell. A petíciót tartsuk nyitva, és küldjük, küldjük el, ez is nagyon fontos, az ENVI szakbizottságnak, hogy ők is készíthessenek véleményt erről a témáról, Európai Parlamenti szinten, tehát továbbra is felhívjuk a figyelmet, illetve politikai nyomást gyakorolunk a bizottságra, mert szerintünk fontos, hogy itt cselekedjen a bizottság. Köszönöm. Miután meghallgattuk a bizottságot és Szaliba urat, nyitva tartjuk a petíciót, elküldjük az MV-nek továbbá. A bizottság ugye elmagyarázta, hogy nem szabályozhatják ezt a témát, nem az ő kompetenciájuk, viszont iránymutatásokat kidolgozhatnak, hogy kevésbé káros technológiát használjanak a tagállamok. Ugye látjuk, hogy ennek milyen következményei vannak a beporzást végző rovarokra. Tehát iránymutatásokkal tudnánk segíteni a központi vagy helyi hatóságokat, amelyek felelnek ezért a témáról ért. 20-as napi rendi pont. 1694 2014-es petíció, Joaquim Pérez Gómez, spanyol állampolgár nyújtotta be a a Víz Élet platform nevében a vízkörforgás kezelése vonatkozó közbeszerzési eljárásról Barcelona város térségében. Üdvözlöm, 5 percben megadom önnek a szót, a felszólásokat követően pedig még két percet fog kapni, úgyhogy üdvözlöm, öné a szó. Üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen, hogy meghallgatják, bemutathatom a petíciót. A vízhez való jog egy alapjog, amelyet a 11-12-es alapjogi karta is tartalmaz, és a gazdasági, szociális, kulturális egyezményben is szerepel. Az ENSZ közgyűlése is ezt elismerte. Továbbá az alapjogi karta, amit az Európai Unió is átvett a méltányos élethez, az élethez, az általános gazdasági érdekhez és a környezethez való joghoz is kapcsolódik mindez. 2015-ben a parlament az első állampolgári kezdeményezést befogadta, körülbelül 12 millió ember írta alá ezt a kezdeményezést, és ott is a parlament megerősítette a vízhez való jogot. A víz rendkívül fontos az élethez, ez nem lehet áru, és nem lehet egy, semmiképpen nem lehet pénzügyi termék. 2010-ben Barcelonában a 298 per 2010-es ítélet a 12-es közigazgatási vita során kiderült, hogy nincs koncesziós, koncesziós és szolgáltatási szerződés sem. A Barcelona városában a Akbar nevű szervezet feladata volt, de mivel nem volt szerződés, ez nem volt legális. 2012. november 6-án a Barcelona városában elfogadták, hogy a vízciklus bizonyos részeit integrált módon kezelik, és magánkézben adták 85%-ban ezt a feladatot 2047-es döntés alapján a Sociedad General Aguas de Barcelona számára közbeszerzés nélkül. 2016-ban a katalóniai bíróság közvetlen, tehát ítéletet hozott arról, hogy a szabadkereskedelmet, az európai szerződésekben meghatározott átláthatóságot, illetve az Európai Unió működéséről szól, szól a szerződés megsértése alapján történt mindez. Tehát a koncesziót az 1953-as szerződés alapján illet, illegális módon kapta meg. Kérem, hogy kicsit lassabban beszéljen, mert különben nem tudják követni a tolmácsok. Aztán 2019. novemberben egy legfelsőbb bírósági döntés született, amely azt mondja, hogy a vegyes társaság is sérti a szabadkereskedelmet. Tehát egy koncesszió, amely a szolgáltatókat vonja össze, 1953-ban született mindez, ugye a Franco rezsim alatt, hogy ez nem felel meg, és 2047-ig lenne érvényes ez a szolgáltatás. A Európai Parlamentet arra kérjük, hogy a vegyes vállalat fölállítását vizsgálják meg, hiszen ez az Európai Unió szerződéseit, az Európai Unió működéséről szóló szerződést is sérti. Először is közvetlenül adták át ezt a lehetőséget egy magáncégnek, nem volt közbeszerzés. A második pont, törvénytelen a helyzet, ez amilyen módon a koncesziós jogot a SGAB Akbar társaság megmondta. A, ennek a társaságnak a vegyes vállalati felállítása is szabálytalan volt. Aztán sérti a kereskedelmet, a Berszalani a területén helyzetet alakult ki. A szerződés törvénytelen módon született meg, a törvény vagy a vegyes vállalatban 85% a magán részesedés, 15 az állami, tehát ennek a gazdasági érvényességét is meg kell vizsgálni, illetve a, magát az ítéleteket és a illetékes hatóságok törvénysértése egyértelmű, és szeretném jelezni azt, hogy a bíróság ítéletek sem voltak megfelelőek. Az Ágbárnak ugye a szerződése volt, a 2011-től 2016-ig volt bírósági kinevezés, amiben befolyást tudott gyakorolni, és ítéleteket töröltek a pénzügyi érdekek sértése miatt. Aztán az ítélet előtt néhány nappal szerveztek egy kezdeményezést Ángel Simon vezetésével, a, és felhívta azt, hogy pontos jogi kereteket kell kialakítani a vállalkozások érdekében. Gyakorlatilag ezzel tudták azt elérni, hogy szabadkereskedelem nélkül, monopól módon szereshetik meg ezt a szerződést, vagy védhessék meg ezt a szerződést. Tehát a szabadkereskedelmet sérti monopólium rendszer támogatnak, azzal, hogy egy ilyen magán és köz céget alakítottak, és az kezeli a vizet. Továbbá az általános érdekeket is sérti mindez. Egy minimális arány 15%-ot adtak csak magánkézbe. Ezek a jogsértéseket nem kezelték megfelelően a legfelsőbb bíróság ítéletében, és emiatt azt kérjük a bizottságtól, hogy a petíciót tartsák nyitva, vizsgálja ki az IMCO szakbizottság, amely a fogyasztóvédelemmel és a belső piaccal foglalkozik. Az érvényes jogszabályok betartását kell megvizsgálni. Itt 2,12 millió személyről van szó, a barcelonai területen ennyien élnek, ezért ha lehet, akkor ennek a célja legyen az, hogy törlik ezt a céget. Köszönöm szépen. Most a bizottsági asszó, Colin Szová asszonyé. Good morning. Um, thank you for the floor. Köszönöm szépen. Ez a probléma, amit a petíció benyújtója felvetett, ahogy ők is említették, nemrég bírósági eljárás tárgyát képezte nemzeti szinten. A bizottság a spanyol legfelsőbb bíróság 2019. novemberi döntését figyelembe vette, és úgy gondolta, hogy a tárgyalási folyamat, amit a közhatóság használt, igazolható, és ezért a spanyol legfelsőbb bíróság jogszerűnek nyilvánította az eljárást. A bizottság ezzel kapcsolatban azt szeretné mondani, hogy a vízszektor tekintetében jelen pillanatban a koncesziók odaítélése nem tartozik a koncesziós szerződésekről szóló irányelv hatája alá, illetve a múltban sem volt EU-s másodlagos jogszabály alkotás hatája alá tartozó dolog. Ezt a döntést a második másodlagos jogszabályokról szóló tárgyalások alapján hoztuk meg a tagállamokkal való egyeztetésben a korábbi kezdeményezésekhez kapcsolódóan, amelyek a vízszektorhoz és a vízhez kapcsolódnak. A koncesziós szerződésekről szóló irányelvek, irányelv 40. preambulum bekezdése értelmében nagyon gyakran konkrét és komplex megoldások révén biztosítják a vizet, a vízügyi koncesziók, és a víz, mivel minden Európai Uniós állampolgár számára létfontosságú, ezek a megoldások, ezek a, ezeknek a bonyolultsága jogos, indokoltá tette azt, hogy a koncesziós szerződésekről szóló irányelv alá ne tartozzon a vízügyi koncesziók kérdésköre azonban az, hogy a az előzetes publikáció vagy nyilvánosságra hozatal nélkül történt ez az eljárás, ez jogszerűtlen, hiszen az exkluzív jogokat, a kizárólagos jogokat csak akkor kell megvédeni, amikor ezt egy gazdasági szereplő tudja kizárólag ellátni. Az új fejlemények tehát a nemzeti szintű igazságügyi felülvizsgálatban, amelyek széles körben foglalkoztak ezzel a kérdéssel, különböző nemzeti bíróságokon, a bizottságnak nincs oka arra, hogy megkérdőjelezze vagy kételkedjen ezen bíróságok bölcsességében, és ezért az Európai Bizottság nem kíván tovább lépni a petíció benyújtó által felvetett kérdésben. Köszönöm. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Úrtás. Úrtaszú. I, I would like to thank the commission. Köszönetet mondok a bizottságnak az információért, de szeretnék két dolgot megemlíteni. Először is, a belső igazságügyi eljárás még nem zárult le, mert az utolsó legfelsőbb bírósági határozat megsemmisítésére irányuló ö, kérelem érkezett, úgyhogy ezt még várjuk, hogy ennek mi lesz az eredménye. Az első dolog, amit akarok mondani, tehát az az, hogy a belső igazságügyi eljárások még nem zárultak le. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni, amit szintén figyelembe kell vennünk, ez az, hogy az első fontos határozat ebben az ügyben, amelyet a katalán legfelsőbb bíróság adott ki, kifejezetten megemlítette azt, hogy van alapja annak, hogy úgy gondoljuk, hogy a közvetlen tárgyalással való odaadás, odaítélés, ez nem tartja tiszteletben az Európai Unió működéséről szóló szerződés versenyjogra vonatkozó részét. A katalán legfelsőbb bíróság Megemlítette tehát, hogy Európai Uniós jogszabály sértésére került sor, illetve a legfelsőbb bírósági eljárás még nem zárult le. Úgy gondolom, hogy nincs okunk arra, hogy lezárjuk ezt az ügyet, nyitva kell tehát tartani. Ezen túlmenően meggyőződésem, és értem a bizottság álláspontját, hogy vannak olyan okok a jelenlegi jogszabályainkban a vízre és a vízkeret irányelvben, illetve a koncesziós szerződésekre szóló irányelvben, amelyek lehetővé teszik azt, hogy közvetlen odaítélés történjen bizonyos esetekben, de ezeket az eseteket konkrétan indokolni kell, és bizonyos kritériumoknak meg kell, hogy feleljenek. És kérem a bizottságot, hogy ítéljék meg, vizsgálják meg, hogy ezeket a kritériumokat teljesítette ez az eset, hiszen ebben az esetben egy magáncég Spanyolország nagyon fontos részén, Barcelona térségében egy 53-as, 1953-as szerződés alapján ö, működteti a vízellátást, ami nem engedné meg egyáltalán egyébként ennek a cégnek azt, amit az utóbbi 30 évben csinált. Tehát a bizottság felé fordulok ismét, mivel az igazságügyi eljárások még nem zárultak le, és nekem meggyőződésem, hogy folytassuk, ennek az ügynek a vizsgálatát, ezt gondolom, hogy nyitva kéne hagyni ezt a petíciót. Köszönöm, Szalina úr. Köszönöm szépen. Két oldalról kell megvizsgálnunk ezt a petíciót. Az egyik a kompetencia kérdése, bár a bizottság, ahogy azt megerősítette a petíció benyújtója, és a közösségi joganyagot is itt idézte a petíció benyújtója, a tendereztetés tekintetében vannak kivételek. Azonban vannak olyan esetek, amikor az Európai Bizottság folytatta a vizsgálatát annak dacára, hogy nem volt világos jogalapja a vizsgálatra, ebben az esetben azonban nem ez a helyzet. Itt le akarják zárni. A Spanyolországban a legfelsőbb bíróság határozatot hozott, amiből kiderül, hogy verseny jog sérült, de ezzel kapcsolatban Mm, lezárult a spanyol bírósági eljárás, és nem értem, hogy miért kéne nyitva maradni ennek a petíciónak. Köszönöm. Arivá képviselő kapszol. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a petíció benyújtájának. Fontos, hogy a bizottság előtt megjelentek főleg miután megismertük a legfelsőbb bíróság döntését, amely az Ágbár koncepció, fenntartását erősíti meg a Barcelona város és 22 kapcsolódó területre vonatkozóan. Ez egy általános közérdekű szolgáltatás, itt ellenőrző mechanizmusokat kell kidolgozni, ami a legszigorúban felügyeli a szolgáltatók kötelezettségeinek a teljesítését. Fontos, hogy a barcelonai terület területen a szolgáltatás biztosításához ezt az ellenőrzést végezik. Itt most monopól helyzet van. Mindezt előre bocsátva úgy gondolom, hogy a Agua es Vida, a víz, az élet petíciót nyitva kell, hogy tartsuk, és fontos, hogy a Belső Piaci Fogyasztóvédelmi Bizottságnak küldjük el a petíciót, készítsen egy véleményt az ellentmondó ítéletekről. Köszönöm, Réga asszony. Köszönöm megvizsgáltam ezt a kérdést, és egyeztettem a petíció benyújtójának is, és úgy gondolom, hogy most attól függetlenül, hogy ellentmondásosak az spanyol bírósági ítéletek, tehát a katalóniai, illetve a legfelsőbb bírósági ítéletek ellentmondanak egymásnak, de ebben az esetben azt is, tehát fontos, hogy tartsuk nyitva a petíciót, pontosan azért, hogy az IMCO megvizsgálhassa a kérdést. És meg kell vizsgálni ezt a, azt, hogy ellentmondás alakult itt ki az ítéletek között. Az víz az egy emberi jog. Biztosítani kell a vízhez való hozzáférést, az a lehetőséggel is, hogy közintézmények kezeljék ezt. Én azt szeretném kérni, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót. Köszönöm. Köszönöm. Máriás úr. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a petíció benyújtóinak, akik megjelentek itt. Azért először is már megint a spanyol igazságszolgáltatást kérdőjelezik meg, és ezt nem engedhetjük meg magunknak, úgyhogy egyáltalán nem értek egyet a mai petíció benyújtásával. Van egy legfelsőbb bírósági ítélet, ez a spanyol államban a legfelsőbb igazságszolgáltató szerv, tehát itt egy végső ítéletről van szó, úgyhogy egy legfelsőbb bírósági ítéletet nem kérdezhetünk meg egy tagállam esetén. Utaszon úr egy kicsit flexibilisebb, és azt mondja, hogy megkérdőjelezték ezt az ítéletet. És úgy kezeli az egészet, mintha ez egy vicc lenne, és hogy maga a legfelsőbb bíróság majd felülvizsgálja a saját ítéletét. Hát erre vonatkozóan semmilyen információnk nincs, ez nem is létezik és hogy folyamatban lenne a ítélet semmi, sem, megsemmisítése, hát én ezt, ebben nem is akarok belemenni. Az ítéletekkel kapcsolatban azért szeretném azt mondani, hogy egy tagállami legfelsőbb bírósági ítéletet nem vizsgál felül az Európai Parlament, nem vizsgálhatja felül az Európai Parlament. Hogyha valaki egy ilyen ítélet ellen föl akar lépni, akkor Spanyolországban, ha nincs e fölötti szerv, akkor el kell, hogy menjenek az Európai Bírósághoz. De nem az Európai Parlamenthez. Az Európai Parlament nem vizsgálhat felül egy ebben az esetben spanyol legfelsőbb bírósági ítéletet. Hát ennek egyrészt nincs értelme, másrészt a bíróságnak nem az a feladata, hogy a legfelsőbb bírósági ítéleteket felülvizsgáljon. És egyébként pedig egy olyan, olyan helyzetet nyitnánk ezzel meg, ami abszolút populista lenne. úgy gondolom, ahogy Szaliba is mondta, hogy ezzel a kérdéssel nem kell foglalkozni itt a parlamentben, le kell, le kell zárjuk a petíciót, és ne vesztegessünk ezzel több időt, hiszen a bíróságok kezelték ezt a kérdést. Ha valaki tovább akar lépni, följebb akar menni, és nem akar itt maradni, hogy fölhívja a kérdésre a figyelmet, akkor keresse meg az ezt követő szintet, mert Spanyolországban a legfelsőbb bíróság, a legfelsőbb igazságszolgáltatás szint. Urtaszon úr, igen, van egy benyújtottak egy fellebezést az ítélet semmisítétele érdekében, ez egy normál eljárás, állampolgárok nyújtották be, és a legfelsőbb bíróságnak meg kell hoznia az ítéletét. Most mi is a kockázat? Lezárjuk most a petíciót, és ezt követően a legfelsőbb bíróság a saját ítéletét megsemmisíti, például a katalóniai bírósági indoklások alapján. Igen, lehetséges az, hogy egy legfelsőbb bíróság a saját ítéletét megsemmisíti, de szerintem eh, ezt a petíciót eh, nyitva kell tartani, és utána kell majd valamilyen megoldást találni. Köszönöm, Arias úr. Még egyszer mondanám, hogy le kell zárni a petíciót, a bizottság egyértelműen fogalmazott ezzel kapcsolatban, van egy végső ítélet, Úgyhogy ezzel az ítélet előtt nincs panasz benyújtásának a helye, és szerintem ne vesztegessük az időt ezzel a petícióval. Itt van egy legfelsőbb bírósági ítélet. Köszönöm. Hogy lezárják, akkor a petíció benyújtónak van két perce Köszönöm szépen az összes képviselőnek, aki eljött ide a mai ülésre és elmondta a véleményét. Azért lenne néhány megjegyzésünk ezzel kapcsolatban. Először is a folyamat egy 1953-as franco időben kötött szerződésen alapi, alapul, amikor ugye nem volt elégséges a víztárolás, víztározás, vagy tárolása Barcelona városa számára, és akkor más cég kérte az ítélet megsemmisítését, és Arias úrnak szeretném elmondani, hogy mi persze nem kérdejezzük meg a spanyol igazságszolgáltatást, adatokat használunk. Volt egy eset, amit ön is nagyon jól ismer, volt egy végső ítélet a jelzálogokkal kapcsolatban, és felülvizsgálták. Ez nemrég történt, egy évvel vagy néhány hónappal ezelőtt. Úgyhogy még egy adatot szeretnék mondani önöknek. Nyolc éven keresztül ez a cég 85 ezer család számára megvonta a vízszolgáltatást, vagyis megsértette a vízhez való emberi jogot. Köszönöm szépen. A, miután meghallgattuk a bizottságot, miután meghallgattuk a petíció benyújtóit és a képviselőket, a, még információk fognak érkezni. Mostani információ az, hogy négy végleges legfelsőbb bírósági döntés van, nem egy, hanem négy a spanyol legfelsőbb bíróság részéről. Az Európai Bizottságnál is ez az információ van, úgyhogy a következő a kérdésem, Urtaszon úr, ön ismeri ezt a benyújtót, megsemmisítést célzó panaszt? Mi azt tudjuk, hogy a megbízók közül néhányan benyújtottak egy ítélet megsemmisítésére irányuló panaszt, felebezést, mert ezt követően természetesen európai szintre tudunk menni. Mi az Európai Parlamenttől azt kérjük, hogy nem azt mondjuk, hogy kérdőjelezze meg a bíróságok munkáját, azt kérjük, hogy a parlament vizsgálja meg a szabad verseny helyzetét, vagyis ugye más társaságok is ezt kérdőjelezik meg. Egyszerűen ezt kérjük. Igen. Azért szeretnék tisztázni egy dolgot, hogy a petíciós szakbizottságnak mi a pozíciója. Amikor tagállami ítélet van, akkor a petíciós szakbizottság mindig lezárja a petíciót, hogyha a legmagasabb tagállami igazságszolgáltatási fórumon már ítéletet hoztak. Ez, ez így van, és ezt nem lehet megváltoztatni. Egyébként a két legfőbb frakció, akik jelen vannak a szakbizottságban, a szocialista és a néppárt, ugyanazt az irányt mutatja, amilyen döntés mindig hozott a petíciós szakbizottság. Elfogadva, elolvasta, ugye az önök petíciója konkrétan a barcelonai visszolgáltatással foglalkozik, itt spanyol ítélet született. Ön viszont egy petíción belül egy újabb kéréssel áll elő, egy újabb témát említ, a szabad kereskedelmet. Tehát ön a szabad, általában a vízkezelés, vízszolgáltatás szabad kereskedelméről akar beszélni, nem csak Spanyolországban, hanem máshol is, akkor ehhez egy másik petíciót kell megfogalmazni. Itt az Águas de Barcelona témájával foglalkozunk, itt ugye bírósági döntés született, négy legfelsőbb bírósági ítélet megszületett. Ezért az elnökség javaslata, az információk alapján, a bizottsági információk alapján is, és ugye a legnagyobb két frakció jelen van, tehát itt is ugye mérlegelnünk kell, ezért a mi javaslatunk, hogy lezárjuk a petíciót. A másik dolog, amit a petíció benyújtának mondok, hogyha önök egy általános petíciót akarnak benyújtani, amiről a bizottság is beszélt, hogy hogyan történik ezek a szerződéseknek az odaítélet, odaítélése, és hogy a szabad kereskedelem működik-e a vízszolgáltatás területén, ez egy másik fajta petíció, és itt a szakbizottságban is erről a témáról már sok petíciót megtárgyaltunk, de ebben a konkrét esetben ugye a petíciójuk az Aguas de Barcelonával foglalkozik, a barcelonai vízszolgáltatással, ítélet született már itt. A petíció ugye végigjárta a saját útját. A petíciós szakbizottságnál megvan az az információ, hogy négy legfelsőbb bírósági végső ítélet született, amelyek döntést hoztak az önök által bemutatott témában. Ezért a javaslat az, hogy zárjuk le, de úrtaszunónak még megadom a szót. Köszönöm. Lenne egy javaslatom, elnök asszony. A jelenlegi petícióval ez valóban volt legfelsőbb bírósági döntés, de mivel van egy ilyen benyújtott fellebezés, hogy megsemmisítsék az ítéletet, ezért talán a végső döntést egy következő koordinátori ülésen kéne meghozni, hogy azért, hogy utána tudjanak nézni az egyes frakciók. És az a legfelsőbb bíróság befogadta ezt a fellebezést, ezért valószínűleg nem lenne jó, hogyha most lezárnánk ezt a petíciót. Úgyhogy az a javaslatom, hogy várjunk egy kicsit, és majd koordinálói ülésen döntsük erről, és természetesen, hogyha elutasítják ezt a panaszt, ezt a felebezést, akkor az, az szerint kell döntenünk. Szaliva úr, látom, hogy figyel rám, ha gondolják, akkor Urtaszun órát meghallgatva, ugye itt vannak a koordinátorok is, hogy adjunk egy e, maximum egy hónapos határidőt a petíció benyújtóinak, ugye az ők érdeke, hogy nyújtsák be ezt a megsemmitését célzó fellebezést. Tehát a javaslatom az, hogy lezárjuk a petíciót, de adjunk egy hónapot arra, hogy nyújtsák be ezt a fellebezést, mert erről nekünk nincs információnk, nekünk csak az ítéletekről van információnk. És akkor egy hónapon belül, ha megkapjuk, akkor a koordinátorok döntenek arról, hogy megnyitjuk a hogy lezárva tartjuk-e a petíciót, vagy újra megnyitjuk. Ez nekünk megfelel. Arias Slabakov Arias akkor ezt tesszük. A petíció benyújtóinak van még véleménye? Hát nem mi nyújtottuk be ezt a fellebezést az ítélet megsemmisítése érdekében, úgyhogy hát reméljük, hogy megadják nekünk ezt az információt. Ezt azért mondom, mert ha lehetne, akkor az lenne, hogyha a legjobb, hogyha önök kérnék ezt ki közvetlenül. Elnök, de hát mi nem küldhetünk egy levelet egy itt jelen nem lévő és a témában nem érdekelt fél, harmadik félhez egy leveletet, hát akkor ugye akár még adatvédelmi kérdések is fölmerülnek. Egy hónapot adunk önöknek, annak alapján, amit Urtazon úr mondott, amit önök mondtak, és a koordinátorok is ezzel egyetértek. Azért még egyszer mondanám, hogy a petíció szakbizottságban az eljárás mindig az, nem csak azóta, hogy én itt vagyok, hogy amikor van egy tagállami legfelsőbb bírósági döntés, ítélet, akkor lezárjuk a petíciót. Köszönöm szépen, még annyit szeretnék mondani, hogy mi ezt a kommunikációs csatornákon tudjuk ezt. Jó, megpróbáljuk akkor megszerezni ezt az információt. Köszönöm szépen. Tehát akkor megvan a lehetőség, hogy újra megnyissuk a petíciót. Egy hónapot kapnak, önök azért meg kell, hogy értsék azt, hogy itt nagyon ö, szigorú szabályokat, eljárásokat kell követni. Hogyha van négy legfelsőbb bírósági döntés, ugye ez ben van az anyagban, ezt mindenki látja. Arias, még valami? Még valami? Akkor az a megállapodás, hogy automatikusan meghozzuk a döntést, hogyha megérkezik az információ, a dokumentáció? Igen. Tehát most lezárjuk, hogyha egy hónapon belül megérkezik a dokumentáció, akkor a koordinátoroknak megvan a lehetőség, hogy újra megnyissák, ugye, mert a petíciós szakbizottságnak van ilyen lehetősége. Tehát lezárjuk, egy hónap, és akkor a koordinátorok megnyithatják, de egy tisztességes eljárást kell, hogy kövessünk. Köszönöm szépen, és köszönöm a petíció benyújtóinak is. Napirend 21-es pont. We are going to do a change. Vamos a pasar al punto 20. Egy változás következik. 21-es napi rendi pont. Tehát helyett a 22-esre térünk át. Itt vannak az olasz petíció benyújtók, ugye? Mert a 21-eshez még nem érkeztek meg a petíció benyújtói, úgyhogy most átérünk a 22-esre. Ventidue 22-esre. Bocsánat. Mikrofont kapcsolja be. Mi a 21-es témájába jöttünk. Igen, tudom. Nagyon sok képviselő szeretne ezen részt venni, de most az IMKO szakbizottságban szavazás van, és azt kérték, hogy várjunk 10 percet, úgyhogy emiatt megcseréljük. Okay. <laughs> ok, benvenuti. Üdvözlöm a petíció benyújtóit, 22-es pont, 811-es, 2017-es petíció, Giovanni Cortese olasz állampolgár nyújtotta be, Associazione Rinnovamento Democratico, Demokratikus Megújulási Szövetség nevében két szevező folyóhoz kapcsolódó vízgyűjtő medence témájában. Itt van a petíció benyújtója. Ki nyújtotta be a petíciót? Azt hittem, hogy önök azok, ugye? Te is. Rendben. Van egy PowerPoint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 Rendben, minden, jó. Üdvözlöm. 5 perce van, hogy bemutassa a petíciót. Tessék. Mikrofont kapcsolja be. Jó napot kívánok! Giovanni Cortéze a nevem én nyújtottam be a most tárgyalásra kerülő petíciót a Szenágó vízgyűjtő területeire vonatkozóan. Ennek az aspektusait három szempontból kell megvizsgálni. Az egyik egy technikai tervezési probléma, a második az egészségügyi hatás és betegségek okozása, a harmadik pedig biológiai és az állampolgárok egészségével kapcsolatos. Első pont. A terv alapján a következő problémák merülnek föl. Egy olyan területen történne a beavatkozás, ami a Kroána parkon belül található, és amely egyébként a lombardiai régióban egy ökológiai folyosóhoz tartozik, és 17 hektárt venne el a parkból. Ide olyan víztározókat építenének, amely ütközik a víz, a talajvízzel, mert a talajvíz szintje az magasabban van, mint ezeknek a tározóknak az alja. Aztán egyáltalán nem biztos, hogy a geokompozit beton az nem fog ereszteni, és ezt nem lehet ellenőrizni. Nincsen geológiai akadály, amit egyébként alkalmazni kéne. Aztán lakásokhoz, üzemekhez, piachoz nagyon közeli a terület. E pont nem foglalkoznak az állampolgárok egészségével a tervezés során. Kettes pont, egészségügyi problémák. Roberto Borgi orvos 2015. április 24-i meghallgatáson elmondta, amit az, vagy bemutatta, amit az Árpa Milánó meg a Szevezó folyóval kapcsolatban 2012-13-as időszakra vonatkozóan. Ez azt mutatta ki, hogy jelentősen nőttek a megbetegedések, vagyis atrazin van jelen a vízben, amely egy ismert hormonális kancerogén anyag, és autoimmun pajzsmirigy alulműködést okozhat. nikkel, szintén allergiát és rákot okozó betegség. Tetrakloretilén, húgyhólyag rák, diklormetán, ami szintén rákot kelt, aztán policiklikus, aromatikus szénhidrogének, szintén ez is rákot okoz, a, amikor magas a vízszint, akkor keveredik a folyónak a vize a tárolt vízzel is, és így már a tározó, tehát a tározó előtt megtörténik a vízkeveredés, és ez szennyezi magának a tározóban található víznek a minőségét is. Harmadik pont, Marina Cortez orvos által három anyaggal foglalkozott. Az egyik a diklormetán, vagy metilénklorid, ez is rákot okoz. Ez egy olyan anyag, amely folyékony állapotú és szaktalan, édeskés ízű, volatilis, könnyen kikerül a levegőbe. A festékiparban használják, és hogyha volatilizálódik, akkor viszont a talajra lerakódik, mert ne, a levegőnél nehezebb. Ezért a, nagyon könnyen előfordulhat, hogy belélegezik akár emberek, akár állatok. Magas hőmérsékleten toxikus gázokat generál, és széndiokszidot is. 2009. január 13-án az Európai Unió a 76-769-es irányelvét módosította ezen anyagnak a kereskedelmére és hasznára vonatkozóan. Ezeket felszíni vizekben és csatornákban nem szabad használni. Aztán atrazin, ez is kancerogén, ez növényvédő szerben és gyomírtóban található leginkább, bekerül a élelmiszerláncba is. Nagyon sokáig megmarad a környezetben és a talajon és ez megváltoztatja az endokrin rendszert, aminek káros hatása van az emberre. A leukémiát, melomát és egyéb rákos megbetegedéseket okoz a glifoszát, ezt is gyomírtóként használják ezt az anyagot. A 67 58 EGK irányelv irritációt okozó és veszélyesként nevezte meg. R41, ezek a súlyos szemsérülések, R51 53-as kockázat, toxikus, veszélyes az emberre és a vízi környezetre, tönkreteszi az ökoszisztémát, megváltoztatja a, például a pulzust, hány ingert okoz, köhögést okoz, a P450-es citokrom enzinnel interferál, ami viszont a szervezetnek a detoxikálását segíti elő, és egyébként halált is okozhat, és az Egyesült Államokban egy ilyen perben 280 millió dolláros kártérítést sikerült elérni. A 2018-as meghallgatás után még több esemény történt. A 2018. július 19-i a közbeszerzést elhalasztották, és egy újabb pályázatot kiírásáról döntöttek. 2019. augusztus 9-én pedig egy másik cég nyerte meg ezt a pályázatot. Ugyanakkor ez két szerződésre osztották fel ezt a munkát, csak az egyiket fedi le a finanszírozási háttér. A szevezóban tovább növekedett a szennyeződés, és egy Milánóhoz közeli területre történt meg a szennyeződés. 400 ember biciklis felvonulás szervezett 2019. szeptember 22-én. A 2018-as kéréseink vannak, tehát meg kell tisztítani a szevezóvizét, a 2006. május 16-ai 152-es dekrétum, amely a talajvíz védelmére vonatkozik. Tehát bármilyen beavatkozást elkövetnek, az, vagy bekövetkezne, az előtt ezt meg kell tenni. Két kérdésem lenne, hogy az állampolgárok egészségének a védelme az egy jogos kérés-e, az intézményeknek feladata-e, hogy megvédjék az állampolgárok egészségét. A mi esetünkben ez nem történt meg, úgyhogy mi azt szeretnénk, hogyha történne valami, pontosan azért, hogy az állampolgárok egészségét meg tudjuk védeni. A jelen generációról is szó van, de a következő generációkról is. Köszönöm szépen, és jó munkát kívánok! Grazie mille! Köszönöm szépen! Laura Tabellini asszonyt hallgatjuk meg a bizottság részéről. Jó reggelt, köszönöm. Amelyre hivatkozik a panaszos, az IE irányelv hatájára esik valóban egy eljárást indokolt. Ez irányelv értelmében a egészségre gyakorolt hatás és egyéb hatások is mindenképpen vizsgálandók az irányelv értelmében. De hát vannak különböző lehetőségek a különböző projektek esetében. Ennek az engedélyezését a nemzeti hatóságok, hatóságok döntik el. Ez egy egyedi projekt, amelyel kapcsolatban az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy a nemzeti hatóságok kép, jobban képesek arra, hogy megítéljék a helyzetet és a következményeket az Európa, Európai Bizottság a végrehajtást úgy vizsgálja, hogy általános összhangot kíván megállapítani. A panaszos megkérdőjelezi az IA irányelv eljárásait ebben az esetben, és az IA jelentést biztosítani kell nemzeti hatás, hatóságok általi megfelelő jelentést itt mindenképpen el kell érni, hogy nemzeti szinten az ilyen döntések meghozhatók, és nemzeti szinten kell őket megtámadni. Itt egy sor jogi kihívás jelentkezik ebben az összefüggésben, és számos helyen megtámadták ezt. Itt az IAE irányelv, vagyis eljárás jogszerűségét támadják sokan, ezt azonban a helyi szinten elutasították. Az Európai Bizottságnak van egy néhány kérdése a nemzeti hatóság irányába, és bizonyos aggályai vannak a szennyezés tekintve, méghozzá a folyó szennyezését tekintve a vízkeret irányelv alkalmazandó ebben az összefüggésben a tagállamoknak megfelelő vízgazdálkodási tervet kell készíteniük, amelyel biztosítsák, hogy a felületi vizek jó állapotban maradjanak. Az irányelváltal kitűzött átültetési irányelv 2015, de konkrét esetekben némileg kitolható nem ez a határidő. Itt itt a Pó övezetben, ahova tartozik a Szevezó folyó is, a hatóságok az irányelv által adott lehetőséggel éltek, és bizonyos szevezőra vonatkozó irányokat, és 2027-ig ha, ha, tolták ki ezt a határidőt. Egyébként a panaszos pedig, eh, ami a városi hulladékot illeti, itt megint csak jogsértési eljárások indultak mm, Olaszországgal szemben, mert az idevágó irányelvet megsértették, és a Lombardia eh, területén az Európai Bizottság megteszi a szükséges lépéseket a jogsértési eljárásban, hogy biztosítsuk, hogy eh, elérjük a szükséges szintet. Az Európai Bizottság e, nem támogatja a további follow-upot ebben a petícióban. Okay, thank you. Mr. Saliba. Fodan Saliba úr. Jane mal Nem értek egyet az Európai Bizottság megközelítésével. A folyók igenis fontosak az ökorendszerünkben, és bizony komoly hatást gyakorolnak a közösségeink, a településeink életére. A Szevezó folyóról is elmondhatjuk, hogy ez integráns része Lombardiának hozzá tartozik, és mindenek előtt Szenágó körzetében mondhatjuk ezt, és nyilvánvaló, valami hiányozna, ha itt nem lépnénk, még akkor is, hogyha a hatásvizsgálat nem áll rendelkezésre. Amit láttam, nem világos számomra, hogy megfelelő módon reagáltak volna a helyzetre. Szerintem nem szabad, ö, nem tehetjük meg, hogy nem segítünk ezen közösségeknek. A polgárok komoly nyomást gyakorolnak a önkormányzatokra, és ö, tiltakoznak a polgárok az említett projektek ellen, ez az információ, ami rendelkezésre áll, láthatjuk, hogy igenis jelentkeznek veszélyek, és a szevezó folyó nagyobb terhelésnek lesz kitéve. Úgy gondoljuk, hogy a petíciót nyitva kell tartani, és az Európai Bizottság tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy megvédjük ezt a rendkívül fontos folyót, amely az adott települések életében nagy szerepet játszik. A víz emberi jog, nagyon fontos erőforrás, és nekünk mindent el kell követni, hogy megvédjük Lombardia régiót. Ezért nyitva kell tartani a petíciót, és vonjuk be az Envi bizottságot is. Köszönöm szépen! Elvi asszony, köszönöm elnök asszony, köszönöm szépen a kollégának is, és egyetértek, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót. Itt már egy második meghallgatásról van szó, újra felvetik ezt a problémát a petíció benyújtói, aki, és ez a Szenágó területét, ugye észak-milánói területet érintenek a, ez, e, ezt a témát. Egyrészt szeretném azt is elmondani, hogy nagyon kevés figyelmet kaptak a helyi intézmények részéről, nem hallgatták meg, hogy milyen alternatív megoldásokra lenne lehetőség. Az aláírók és más intézmények is, vagy szervezetek is benyújtottak ilyen alternatív megoldási lehetőséget. Az biztos, hogy a probléma létezik, nem szab- senki nem tagadhatja a szevezói áradások, a szevezó áradásának a problémáit, amit Milánó számára okoz. Ugyanakkor a megoldás az régi, nem veszi figyelembe a terület igényeit, és bebetonoz egy már így is, vagy nagyon tönkretett és nagyon sok betonnal rendelkező területet, ott megint beton építményeket terveznek, pedig vannak sokkal fenntartható megoldások is, például természetes esővízgyűjtő területek kialakítása, amikor ugye túl sok víz esik, túl sok eső esik, és amit a petíció benyújtója is mondta, a legfontosabb, hogy meg kell tisztítani a vizet. Tehát mielőtt bármi más teszünk, azt kell garantálni, hogy a víz tiszta legyen. Ezért egyetértek a kollégával, és sajnálom, hogy a bizottság azt mondja, hogy minden rendben van, hogyha a tagállamok alkalmazzák a, halasztási lehetőségeket, azért, hogy a vízminőséget el lehetesen érni. Egyébként 2015-re kellett volna ezt elérni, de ezt elhalasztották 2027-re a helyi hatóságok. Nagyon sajnálom, és sőt deprimál, hogy el kelljen fogadni egy ilyen hosszú távú halasztást. És visszatérve a konkrét témához, szeretnék arra emlékeztetni, hogy ezek a hatalmas vízgyűjtők, víztározók, egyébként a helyi intézmények meg se tudják mondani, hogy egy lesz, kettő lesz, az egyikre van finanszírozás, a másikra nincs, nagyon nagy a konfúzió itt a projekt körül. De az biztos, hogy az egyiket egy olyan parkban építik, ahol egy, egy zöld területből 17 hektárt vesznek el. Ez most egy annyira már tönkretett, és annyira betonnal teli, és annyira ö, súlyosan légköri szennyezés által terhelt terület, a Pómedence, Lombardia terület, egész Európában itt a legrosszabb a levegőminőség. Egyébként a levegőminőségi irányelvnél valószínűleg, és attól félek, hogy még büntetést is kell, hogy fizessünk pont azért, mert annyira rossz itt a levegő minősége. Tehát az egész illogikus, nincs értelme a szennyezésnek, a, a talajszennyezésnek, a talajvíz szennyezésének a kockázata, egy másik kockázat, és a szervező folyószennyezése is. Ezt is meg kell, hogy előzzük. És ugye mindez kockáztatja a közegészséget, az összes olyan anyagokkal, veszélyes anyagokkal, toxikus anyagokkal, amiről, amikről beszélt a petíció benyújtója. Azt is szeretném elmondani, hogy ami itt ennél a projektnél hiányzott, hogy egy tisztességes, nyitott párbeszéd, részvételi párbeszéd, az állampolgárok részvételével folytatott párbeszéd nem történt, az intézmények elzárkóztak, bezárkóztak, és én is azt szeretném kérni, hogy tartsuk nyitva a petíciót. Múltkor már küldtünk egyébként levelet a helyi intézményeknek, a Lombardia régiójának, Milánó önkormányzatának is. A Lombardia régió választ adott egy olyan levélben, ami szerintem hihetetlen. Azt írták, hogy Nimbi, Nimbi betegségben szenvednek a petíció benyújtói. Nem azért írták a petíció nyújtói ezt a petíciót, mert a saját kis kertjüket érinteni ez a kérdés. A környezeti integritás fenntartása egy már nagyon környezetileg terhelt területen ez lenne a cél. Egyébként, ha jól tudom, akkor a Milánó önkormányzat nem is válaszolt. Úgyhogy egyrészt tartsuk nyitva a petíciót, másrészt további lépéseket kell, hogy tegyünk, küldjünk levelet, leveleket a petíciós szakbizottság. Tehát kérem, hogy a Lombardia régiónak és Milánó önkormányzatának is újra küldjük el ezeket a leveleket és egyébként az új Európai Bizottság, von der Leyen bizottságban én nagyon hiszek, és remélem, hogy az új Európai Bizottság által tett ígéret, vagyis hogy jobban odafigyelnek a környezeti, környezetvédelmi és klímakérdésekre. Remélem, hogy ezeket az ígéreteket betartják, és azon területek védelmében is érvényesül majd, ahol európai szintű támogatást kérnek. Köszönöm. Köszönöm. Két perce van a petíció benyújtójának. véleményünk szerint, hogy van egy nagyon fontos dolog most, azok kívül, hogy ilyen nagy lukakat fognak ott kiásni, véleményünk szerint a területet a, és az állampolgárokat megfelelő figyelemmel kéne kezelni. Többféle lehetséges megoldás van, de itt csak a tározókra koncentrál mindenki. Ezekkel a hatalmas árkokkal több millió köbméteres földet akarnak eltávolítani. Az állampolgárok az egészsége, amivel mi foglalkozunk. Hogyha kiássák ezeket a lukakat, hát sajnáljuk, de akkor el is tudjuk fogadni. De hát az gyermekeink, a, az unokáink egészsége mindenek fölött áll. Ezért azért kérem önöktől, hogy segítsenek. Mert mi benyújtottuk az igényeinket, le is írtuk, nem is fogadták be ezeket a kérdéseket, nem mentek bele a probléma lényegébe, nem vizsgálták meg az egészségi következményeket. A IPO, ami a Lombard régió mellett áll, bejelentette, hogy ők nem foglalkoznak az állampolgári egészség kérdésével, csak egy hidraulik is, egy vízgazdálkodási projektben gondolkoznak. Elég lenne azt mondani a állampolgároknak, illetve hát ők úgy gondolják, hogy azt mondják az állampolgároknak, hogy ezt megcsináljuk, aztán a többi a ti problémátok. Ez nagyon súlyos probléma. Nem kérünk mást, az állampolgárok egészségét szeretnénk védelni. Ezt újra és újra kérem önöktől. Hát én idős vagyok, azt is gondolhatnám, hogy elmúlt, nem foglalkozom vele, de a gyermekeimre és az unokáimra gondolok. Ezt kérem önöktől, köszönöm. Köszönöm. Miután meghallgattuk a petíció benyújtóját, a bizottságot és a, bizottság, a szakbizottság tagjait, az elnökség javaslata, tartsuk nyitva a petíciót, küldjünk tájékoztatást az Envinek, és küldjünk egy új levelet a Lombardia régió számára és milánói önkormányzatnak. A, kérjünk magyarázatokat az intézkedések tekintetében, hogy hogyan veszik majd figyelembe a legújabb bizonyítékokat. Köszönet a petíció benyújtóinak, és akkor most átérünk a 21-es pontra, amit az előbb átugrottunk. 21-es, ez egy 865 per 2018-as petíció Kapka Panajotova bolgár állampolgár nyújtotta be az önálló életvitel támogató központ nevében az Európai Strukturális és Beruházási Alapok Bulgáriában történő felhasználására. A petíció benyújtói itt vannak, üdvözlöm Önöket, 5 percük van, hogy bemutassák a petíciót, és ha már mindenki hozzászólt, utána még két percet kapnak, hogy lezárják a, a témát. Egy ember fog csak beszélni, nem ketten akkor kettő és fél, kettő és fél perc osszák meg maguk között az időt. Önöki a szó. Uh, hi, my name is uh, Aneta Genova Mirceva, and I'm... Azért vagyok itt, hogy uh, Kapkap Panajotovat uh, képviseljem, aki ma nem tud utazni, Szeretném elmondani, hogy mi történt az Areov Centerben 2005 óta Bulgáriában. Mi történik? Tehát pillanatnyilag a bolgár kormány a struktúra, az európai strukturális és beruházási alapot arra használja fel, hogy fogyatékkal élő emberek számára lakásokat építsenek ezt úgynevezett deinstitucionalizációnak nevezik. Ez a bolgár összefüggésben azt jelenti, hogy kisebb csoportokba helyezik az embereket, ilyen családi típusú központokba, vagy ápoló központokba. Más neveket is használnak, ilyen kis csoportos otthonok esetében. Több száz ilyen kis csoportos otthont hoztak létre az elmúlt tíz évben, amit most látunk a nagy intézményektől, hogy az embereket kívánják elhajazni. Itt kisméretű ingatlanokról van szó, az emberek ott élnek. Tíz év után, hogy ennyit építettek, úgy tűnik, hogy sikeres ez a folyamat Bulgáriában mert sokan nem látják, hogy mi van a falak mögött valójában. A falak mögötti valóság az, hogy elrekesztik ezeket az embereket, elzárják őket, alapvető jogokat nem tudnak gyakorolni, és ez az intézményi modell egy becsapás és traumát jelent az emberek számára. Ez a folyamat épületekről szól Bulgáriában, nem az emberekről valójában. Láthatunk videót is. hang is lenne. De hát nyilvánvaló a képeket, vagy ezt a videót elmúlt év októberében készítették Bulgáriában, amikor nemzetközi vizsgálat folyt. Részt vettem egyébként én magam is a látogatáson, és ez a kép tárult elém ezekkel az emberekkel. el kell, hogy mondjam, hmm, kínzásokról kell szinte beszélni. Gondatlanság, hajlhanyagoltak a gyermekek, bár kívülről az épületek tényleg szépek, belülről meg rettenetesek. Tíz évet eddig költötték a pénzeket az ilyen csoportos otthonokra, gyerekekre, fiatalokra is. Most a kormány arra készül, hogy még több pénzt költsenek ilyen vagy még rosszabb modellekre. A felnőtteket is így akarják elhelyezni. 68 csoportos otthont kívánnak létrehozni, ami azt jelenti, hogy mintegy legalább 1020 embert érint ez majd, miközben semmiféle garanciát nem kapnak, hogy javul a helyzetük. Teljesen világos, hogy az embereket egy intézményből egyszerre átrakják egy másikba, EU pénzből. Én folytatom. Szeretném a jogi összefüggésekre felhívni a figyelmet. A jogi dokumentumok Marokkoban ezeket az embereket állítólag megvédik, igyekeznek betartani a fogyatokkal élő jogokat, a nemzetközi jogokat, az ENSZ idevágó jogait, de természetesen ezeket értelmezésre szorulnak ezek a szabályok a helyi szinten. Aztán az EU gyermekvédelmi jogai, az EU alap, alapjogi kartája, az EU fogyatékkal élőkre vonatkozó stratégiája 2010 és 2020 között strukturális alapok, a legkülönbözőbb dokumentumok igyekeznek megvédeni a fogyatékkal élő embereket. Szeretnék általában néhány kijelentést tenni és rámutatni arra, hogy mit is jelent ez a csoportos otthonok szempontjából. Ezek nagyon veszélyesek a gyermekek számára, mert gyakorlatilag nem családban nőnek fel, a családszerű intézmények, eh, ahogyan itt értelmezik őket, egyáltalán nem pótolják a családot és voltak ajánlásaink. Azt mondtuk, hogy új intézmények építése helyett, amivel közvetlenül az emberi jogokat sértik, próbáljunk alternatívákat keresni, például beruházási szinten is. Az embereket próbáljuk támogatni abban, hogy másokkal együtt éljenek, és ők egy közösségbe kerüljenek ez lehetőséget kínálna, hogy élvezzék a szükséges szolgáltatásokat ezek az emberek. Lát, van egy három perces videó, ezt szeretnénk bemutatni, ha lehetővé teszik. Van rá lehetőség? If there is a sound. A hang is lenne hozzá. What do we do then? We don't do mm. it. No. No, then, then okay, then no. Jó, rendben, akkor nem mutatjuk be. Az elnök mikrofonon kívül beszél. This is a former baby home converted now to a day. Ez egy átalakított épület, egy ilyen központtá alakították. Ez a Zsák utca a gyermekek számára. Ez nemzetközi jogok betartásával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 Okay, thank you very much. Now I'm going... Köszönöm szépen. Mikrofon nélkül beszél az elnök asszony sajnos. I'm sorry, sorry. Elnézést kérek. Megadom a szót az Európai Bizottságnak. Ki ez a Buman asszony? Jó, én kérek szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt, hogy ilyen figyelmet fordítunk a gyermekekre és a fogyatékkal élőkre Bulgáriában. Azt gondolom, hogy alaposan megvizsgáltuk a kérdést, és most nem kívánok alapvetően visszatérni a petícióra, hanem plusz elemekre hívnám fel a figyelmet, amelyek informatívak véleményem szerint. Tehát eh, ezzel nem cáfoljuk azt, hogy súlyos esetek vannak, és hogy tennivaló van természetesen Bulgáriában. Eh, van egy eh, bizottság, az Európai Bizottság eh, támogatni kívánja azt a folyamatot a lehetőségei keretei között, hogy jobb körülmények közé kerüljenek ezek az emberek és ezek a közösségek kezelni tudják a nehézséget. Több mint 43 milliót fordítanak ilyen infrastruktúrára, 140 milliót szállunk ebben az időszakban erre, és itt nem csak épületekről beszélünk, éppen ezt próbálom illusztrálni, mint egy 8000 gyermekről van szó, akiket el kell helyezni, és ezek mint egy 5000 embert visszavittek a családokhoz, a rokonokhoz, több mint 2000 gyermek van, akit gyám adtak a gyerekekhez, gyámság alá helyeztek családoknál, és ha helyesek a számai, mint egy 2500 gyermekről beszélünk, akik alapvetően ilyen családi közösségekben vannak, több mint 600 gyerek fogyatékkel él, 148 ilyen kis csoportos lakás van. Azt kell, hogy mondjam, 140 milliót fordítunk elhelyezésre, megelőző intézkedéseket is finanszírozunk, tehát hogy ne intézményesítsük a gyermekeket, ne intézményükbe helyesük őket, szociális szolgáltatásokat is biztosítunk, és mindenképpen támogatni kívánjuk a fiatal embereket, a fiatal felnőtteket, akik az intézményekből kilépnek, és odahaza, vagy egyébként felépítsenek egy új lehetőséget. Összességében ezt a folyamatot, a deinstitucionalizat szeretnénk támogatni és alternatívákat kívánunk kínálni, ami nem azt jelenti, hogy a családi otthonokban elhelyezett, vagy a családszerűen elhelyezett gyermekeket ne kívánnánk javítani, de mindenképpen jelentős összegeket, mint egy 150 milliót fordítunk egészségügyi ellátásra, elhelyezésre, személyes segítségnyújtásra, minden nemű szolgáltatásra, vagyis azt kell, hogy mondjam, nagyon komoly erőfeszítéseket, 340 millióról beszélünk, infrastruktúra, rehabilitáció, és mintegy 300 millió szolgáltatásokra és a legjobb alternatívák megkeresésére megy. Természetesen árnyalni kell némileg, hát a film önmagáért beszél, a képek önmagukért beszélnek, de azért két további elemet szeretnék hozzáfűzni. Volt egy értékelés, amit a Lunas készített, arra vonatkozóan, hogy az elmúlt programozási időszakban mit valósítottak meg, tehát az otthonokat tekintve például elég sokat sikerült finanszírozni, de itt sikerült hozzájárulni a felhasználók életének javításához és megfelelő tevékenységet segítettünk elő, tehát az élelmiszerellátás, az egészségügyi ellátás javult, administratív lépéseket sikerült tenni annak érdekében, hogy egy minőségi javulás történjen a gyermekek életében. Nyilvánvalóan ajánlások születtek ez alapján, további javításra van lehetőség, és multidisziplináris megközelítést kell alkalmazni a kérdés kezelésében de azt tudom mondani, hogy nem könnyű a helyzet, viszont nem csak negatív a helyzet. Én meglátogattam két családi központot, a kollégáim öt másikban is jártak, tehát összesen hét ilyen központot vizsgáltuk meg. Én személyesen el kell, hogy mondjam, nagy benyomást tett rám, ahogyan ott dolgoztak, ahol láttam, amit én láttam, beszéltem ott a személyzettel is, meglehetősen sikerült őket bevonni a közösségbe. Természetesen bonyolult feladat az van egy első lépés, valahogy meg kell nyitni a kapukat a közösség felé, a település felé, de amint ez sikerült, amikor sikerült kapcsolatokat kiépíteni a közösséggel, akkor én úgy láttam őszintén, interaktív módon viszonyultak egymáshoz és el kell, hogy mondjam, a helyzet számunkra ezt mutatta, és úgy tűnt nekem, hogy a gyermekek tényleg megfelelő támogatást kaptak, és jól érezték magukat ebben az együttlétben. Mielőtt megadom a szót, azért ugye én a petícióban nem láttam egy dolgot, és van egy kételjem. Ezekben a központokban olyan gyerekek vannak, akiket nem a szülők ápolnak, hanem az állam, ugye? Tehát ezek a gyerekek, akik ott vannak ezekben a központokban, ezekben a befogadó központokban, olyan gyerekek, akik azért nem a családdal vannak, mert nem a családnál van a gyámsági jog? Ezt szerettem volna megtudni. Nem tudom, ki tud rá válaszolni a bizottság? standing button. Amennyire én értem, de hát természetesen vannak a helyszíni tapasztalatokkal inkább rendelkező emberek is itt. A hatóságok, ahol nem találtak alternatívát a gyermekek számára, hogy a család, rokonok fogadják be, vagy akár azért, mert olyan helyzetben van a család, hogy nevelőszülőknél sem tudták elhelyezni, ezek kerültek intézetbe. Tehát... Tehát olyan gyerekek, akiknek a gyámsági jogát az állam gyakorolja, nem a család, csak hogy tisztázzuk, és most nézem a petíció benyújtóit, és amit ők kérnek, maximum segítség azért, hogy ezek a gyerekek befogadó családokban, családi környezetben nőhessenek föl. Erről van szó? Igen. Akkor most megkezdjük a vitát, csak szerettem volna egy kicsit jobban megérteni. Azt gondolom, hogy szintén fontos azt is felismerni, hogy a rendszerben lévő gyermekeknek szükségük van arra, hogy az állam támogassa őket, az állam gondoskodjon róluk, de azt is mondjuk, hogyha olyan támogatásba fektetnek be, ami szegregálja a gyerekeket, és ez az egyetlen megoldás a családok számára, hogy szegregálják a gyerekeket, mert nem kapnak más típusú támogatást, akkor sokkal nehezebb lesz a családok számára családban, családi környezetben támogatni ezeket a gyerekeket. Tehát ez egy új szegregációt alakít ki az Európai Uniós alapok felhasználása. Szerintünk inkább más típusú körülményeket kéne, hogy elősegítsenek az európai alapokkal. Nem az a probléma, hogy nincs ott a támogatás, hanem hogy nem jó dologra használják. Hozzászóltok én is? Igen, persze. A legtöbb gyerek rendelkezik családdal, de nagyon szegény családokból származnak. Úgyhogy a családokat nem támogatják, azokat a családokat, akik így nem tudnak gondoskodni ilyen körülmények között a gyermekekről. A nevelőszülői gondoskodás a fogyatékossággal élő gyermekek számára Bulgáriában gyakorlatilag nem létezik. Vannak olyan nevelőszülők, akik szeretnének megtartani, vagy szeretnének foglalkozni fogyatékossággal élő gyermekekkel, de mivel nincs alternatív gondoskodási rendszer a közösségekben, nem tudják vállalni ezt a felelősséget. Azt hiszem, most már jobban értem a helyzetet és a petíciót, mondja az elnök asszony. Szalina úr. Egy család szeretete, különösen akkor, amikor ilyen realitásokkal szembesülünk, a legsérülékenyebb emberek kapcsán a társadalmainkban, hogyha nem mi figyelünk oda rájuk, vagy nem az állam figyel rájuk oda, hogy jó életminőséget biztosítson számukra, más nem tud segíteni, nem lesz más, aki segít rajtuk. Értem a nehézségeket, amivel a tagállamok szag szembenéznek, mint például Bulgária is. Kell, hogy legyen átmenet az intézményi rendszer felől a közösségi gondoskodás felé. Ez lenne a legjobb megoldás, a legnagyobb segítség, amit adhatunk a fogyatékossággal élő embereknek. Azonban úgy gondolom, hogy jobb stratégiára van szükségünk a fogyatékossággal élő emberek számára, erősebb stratégiára van szükségünk az EU-ban, ambiciózusabb céljaink legyenek ebben a stratégiában, hogy amikor ilyen helyzet áll elő, amikor európai alapokat, pénzeket, amiket a bevált gyakorlatokra kéne használni minden tagállamban, ezek az alapok amik a fogyatékossággal élő emberekre vannak számva, a lehető legjobb módon kell, hogy legyenek felhasználva. Itt azt látjuk, hogy ehhez képest elmozdulás történt. Próbál Bulgária az intézmények felől családi típusú vagy közösségi gondoskodás felé elmozdulni, de nem siker, járt sikerrel. Tehát azt gondoljuk, hogy az Európai Uniós alapokat a legjobb gondoskodásra használják, és utána ilyen videókat látunk olyan intézményekről, intézetekről, amelyekben nem biztos, hogy ezt tudják biztosítani. Úgyhogy azt kérem az Európai Bizottságtól, hogy bizonyosodjanak meg arról, hogy jobb tervünk van, világosabb tervünk, és legyen több nyomonkövetés, hogy az összes szerződés, amit aláírtunk, és nagyon sok petíciót is látunk egyébként, a fogyatékossággal élő emberek körülményeivel vonatkozólag. Bizonyos tagállamokból még több érkezik, mint a egyesekből. Az utóbbi hónapokban különösen sok petíciót láttunk például Bulgáriából, amely a megváltozott igényű emberekre vonatkozott, úgyhogy nagyon fontos, hogy jobb stratégiánk legyen a bizottság részéről, hogy ezek a sérülékeny emberek megfelelő életminőségben tudjanak élni. A lehető legjobb életminőséget biztosítsuk nekik. Köszönöm szépen, Szatóri úr kapszót. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Merci Köszönöm szépen, elnök asszony és kedves kollégák! Szeretnék köszönetet mondani a petíció benyújtóinak, hogy ezt a témát felvetették és bemutatták a helyzetet. Mindig nagyon nehéz a érzelmeinket mederbe terelni, amikor a legsérülékenyebb személyekről van szó ezek az intézmények gyakorlatilag jogokat és szabadságjogokat vonnak meg, az emberek nem autonómak, nem dönthetnek az életmódjukról, és a társadalom szélén élnek, sértik az ENSZ egyezményt, amely a fogyatékossággal élő emberek jogairól szól, ezt az Európai Unió és a tagállamok is ratifikáltak. 2009-ben Catalina de Van külön megbízott foglalkozott a kérdéssel, ezekkel az intézményekkel. Elfogadhatatlan, hogy az Európai Unió lehetővé teszi, hogy a nemzetközi vállalásokat és az alapjogi kartát sértsék a tagállamok. Az intézményi megoldás, és az egyéb megoldás természetesen komplex megközelítést igényel, de nem lehet ürügy arra, hogy eltávolítsák ezeket a gyermekeket a családoktól. Bulgá- Bulgária éveken keresztül az intézmény mentesítést úgy valósította meg, hogy bezártak intézményeket, és családokhoz helyezték el a gyerekeket. De hát a hogy a petíció benyújtói is bemutatták, az ilyenfajta megoldás nem zárja le a szegregációt, és a idősek, illetve a fogyatékossággal élő kizárását a bolgár társadalomból. Amikor egy ember nem hozhat döntést, nem döntheti el, hogy hol, kivel, hogy éljen, és amikor eltávolítják egy nagyobb intézményből egy kisebbbe helyezik át, ezt nem hívhatjuk intézménymentesítésnek. Ez gyakorlatilag egy izolációs politika folytatása, és továbbra is a fogyatékossággal élő személyek jogainak a sértése. Ma Bulgáriáról beszélünk, de ez a gyakorlat több tagállamban él. Az európai alapokat egyre inkább új intézmények építésére használják. Ezekre azt mondják, hogy ezek kisméretű, de Magyarország, Románia, Észtország, Portugália, Lengyelország, Ausztria és más tagállamokban is ez érvényesül. Itt az ideje, hogy felszámoljuk ezt a gyakorlatot, és az európai alapokat úgy használják fel a tagállamok, hogy tiszteletben tartják az európai jogot és a nemzetközi jogot. A foglalkoztatási szakbizottságban is foglalkozni kell a kérdéssel, mert itt ezek az intézmények nem felelnek meg a tényleges fogyatékossággal élők igényeinek a Franciaországban a fogyatékossággal élő gyermekek 63%-a integrált iskolában járnak 14 éves korukig. A szociális meghatározottság tehát nagyon fontos abban, hogy az intézmény mentesítést el lehessen érni, és hogy az azonos jogokat, azonos lehetőségeket kapjanak ezek a gyermekek is. Köszönöm. Langenszipel Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy lehetőséget kapok a felszólalásra. Én nem vagyok ennek a szakbizottságnak tagja, főleg a foglalkoztatási szakbizottságban dolgozom. A független élet a fogyatékossággal élők számára az emberi jog alapú fogyatékossági politika alapja különböző környezeti és egyéni tényező összessége teszi lehetővé a fogyatékossággal élők számára, hogy a saját életüket kezükbe vegyék. Ha ezt egy intézményen belül adjuk, akkor ez nem minősül közösségi alapú szolgáltatásnak, mert ez nem biztosít független életet. Semmilyen intézet nem jó intézet. Az UNCRPD azt mondja ki, hogy a nagy intézetek ahol több mint száz lakó van, sem a kisebb csoportos otthonok 5-8 lakóval, sőt, az egyéni otthonokat sem nevezhetjük független életnek, hogyha más olyan rende, jellegzetességgel rendelkeznek, amik miatt intézetnek, intézménynek tekinthetőek. Úgyhogy ezt nem nevezhetjük az emberi jogok megsértése tekintetében kifogásnak. Márpedig itt emberi jogok megsértéséről van szó. Az, hogy nagyobb intézetből kisebbbe költöztetik át az embereket, ez nem jelent független életet, nem jelent intézményből való kikerülést, intézménytől való függetlenítést. Európai Uniós és nemzetközi jogot sért ez, hogy kis, nagyobbból kisebb intézetbe, intézménybe küldik át ezeket az embereket. Nincs bizonyíték arra, hogy a kisebb csoportos otthonokba kerülő gyerekek bárhol is kikerülnek onnan. Ahogy az előttem szóló is említette, ne legyen használható kifogásként ez, és az elmúlt húsz évben már sokat hallottuk ezt. EU-s vagy nemzeti alapokat sem szabad szegregációra, izolációra költeni, de Bulgáriában és más tagállamokban is ez történik. Bulgáriát gyakran jó példaként állítják elénk, pedig nem szabadna ilyen dolgoknak történnie. És nem technikai vagy eljárásbeli ügyekről van szó az alapok felhasználásakor, hanem emberéletekről van szó, illetve az alapjogok megsértéséről. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kósa úr kap szót. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nem egyszerű nem egyszerű ezzel a petícióval úgy foglalkozni, hogy semlegesen semleges álláspontot képviseljünk. Persze látjuk mi is a videót, a petíciót benyújtó szervezetet is jól ismerem, évek óta kapcsolatban állok velük, és következetesen kiállnak a fogyatékossággal élők mellett ezen az úton, és, és ezt ezúton is köszönöm nekik. Ö, egy kellő óvatossággal szeretném kérni mindjegyüktől, hogy ne felejtsük el, hogy közép-kelet-európának különleges hátrányt, vagy óriási hátrányt kell felszámolnia a nyugat-európai országokhoz képest az intézmények megszüntetése és az új típusú közösség alapú ellátási rendszer kiépítése ugye rengeteg energiába telik anyagi, személyi erőforrások tekintetében azt látom és érzem, hogy a bolgár hatóságok próbálnak tenni valamit. Alaposan végigolvastam az anyagot, és meghallgattam ugye az előadást. É, abban biztos vagyok, hogy a jó szándék lehet, hogy félrement egy kicsit a jó szándék, és hiányolom az együttműködést a bolgár hatóságok és a fogyatékossággal élő embereket képviselő szervezetek között. Nagyon fontos, hogy ebben a folyamatban bevonják ezeket a szervezeteket, és a petíció egy érve éppen ez, hogyha a bolgár hatóságok ugye nem kielégítően egyeztettek ezekkel a szervezetekkel, és bizonyos szempontból nem megfelelő ellátó rendszer került kiépítésre ezáltal. Ugyanúgy értékelni kell, ugyanakkor értékelni kell azt is, hogy ez az előrelépés ugye mennyiben felel meg a nemzetközi jog jogi elvárásoknak, és magát az EU jogszabályok, vagy magának az EU jogszabályoknak is. Volt szerencsém a jelentés tevővel tárgyalni 2012-ben azokat a rendeleteket, amelyek a források elköltését szabályozzák, a CPR és a többi rendelet, az Európai Szociális Alappal kapcsolatos rendeletek nagyon komoly előírásokat tettek be, de a tagállamoknak van egy kis mozgástere, és úgy gondolom, hogy itt, kell, itt ez a kulcs, hogy a tagállam, az, érz az érintett közösség és az Európai Unió milyen egyeztetéseket folytat le, annak érdekében, hogy megfelelő, kép, megfelelő ellátórendszer kerüljön kiépítésre. Azt gondolom, hogy nem szabad ezt a petíciót figyelmen kívül hagyni. Tartsuk nyitva, és én hiányolom, hogy a bolgár hatóság részéről nem látok semmilyen anyagot. Nagyon kíváncsi lennék, hogy a bolgár hatóságoknak mi az álláspontja ebben az ügyben, és utána újból alaposan tárgyaljuk át végig ezt a dossziét, hogy igazságos döntés születhessen az Európai Parlamentben, nyomást gyakoroljunk a tagállamra, hogy megfelelő módon használják fel a pénzeket, mert most jelen pillanatban én nem tudom megmondani, hogy a bolgár hatóságok jól csinálták-e, vagy nem csinálták-e jól ezt a dolgot. Több nézőpont van természetesen, várjuk meg, vagy azt javaslom, hogy kérjük meg a bolgár hatóságok, vagy kérjük ki a bolgár hatóságok álláspontját. Amint ezt megkapjuk, a bizottság részletes válaszlevelét is, plusz a petíciónál van, a petíció benyújtó is adott be két levelet, és megnézzük a bizottság levelét is, hogyha erre érkezik egy újabb válasz, de ugye hol van a bolgár hatóság álláspontja? Ez még mindig hiányzik. Nézzük meg azt is, ezt javaslom. És újból megköszönöm a petíció benyújtójának is. Ez egy nagyon fontos téma, és foglalkozni kell vele, komolyan kell vele foglalkozni. Köszönöm. Thank you, Mr. Canef. Köszönöm, Kanef úr. Köszönöm szépen. Inkább személyes mm, érzelem alapú mm, megszólalás részemről dolgoztam évtizedeken keresztül fogyatékossággal élő fiatalokkal. Bulgáriában dolgoztam, a Vöröskeresztben is önkéntesként és a cél az volt, hogy integráljuk a súlyosan fogyatékos gyermekeket. Egyébként egy dolog, amit tudok, hogy hogy az igen elkötelezett emberek hatása óriási, tehát rajuk sok múlik. Nagyon nagy haladást lehet elérni, akiket itt lát, láttunk a videóban, azoknak nem kell így maradniuk, nem kell ilyen életet folytatniuk, mint ahogyan mi ezt láttuk. Fogyatékossággal élnek, de nyilvánvalóan a haladásra, az életminőség javulására van lehetőség. Meggyőződésem, hogy nyitva kell tartani a petíciót, egyébként pedig oda kell figyelni alaposabban a projektekre, a lezárt és a jövőbeli projektekre is, és nem csak Bulgáriában, hanem más országokban is. A legfontosabb az, hogy az egész modellt kell megvizsgálni összességében. A 90-es években, amikor intézményekben voltak a gyermekek, azokkal dolgoztunk, ezek a hatalmas kommunista típusú intézmények voltak, valahol elrejtették őket vidéken általában és amit most látok, alelnöke voltam a Nemzeti Parlament Szociális Szakbizottságának odahaza is, tehát elég jól ismerem ezt a helyzetet, ezeket a fejleményeket, amit most látunk, az ugyanaz a modell, csak kisebb a ház, és másképp néz ki. De a modell nem más valójában meggyőződésem, hogyha a nagy európai és a nemzeti alapokat ilyen módon erre a rossz integrációra költjük, ahelyett, hogy tényleg személyesen törődnénk a gyermekeinkkel, akkor rossz irányba indulunk el, nem, és nem lesznek eredmények, de szerintem eredményekre van szükség Bulgáriában és más országban is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bulgár nyelven fogok hozzászólni. Nos, mit lehet ez még hozzáfűzni? A kollégák sok mindent elmondtak, az érzelmekre is hatva. Nyilvánvaló az Európai Bizottság válasza világos volt, hogy egyfajta haladásról lehet beszélni, de azért, ha ismerik a helyzetet a terepen, akkor el kell, hogy mondjuk, sok pénzt költöttünk, de a intézménymentesítés vagy a deinstitucionalizáció Bulgáriában nem úgy működött, ahogy szerettük volna. Mert ezeket a korábbi hatalmas intézményeket ugyan bezárták, de ez nem vezetett a társadalmi integrációhoz a fogyatékkal élők esetében. Attól, hogy nagy intézményekből kisházakba helyezzük át az embereket, még nem javul a helyzet feltétlenül. A panaszosok azt írták, amit én is alá tudok támasztani teljes mértékben, hogy talán javult egy kicsit a, min, a körülmények összessége, de azért a minőség összességében nem jó, nem elegendő. Úgyhogy azt hiszem, ezt a petíciót nyitva kell tartani. Rendben van, köszönöm. 30 másodpercet kapnak, az jó. Csak hogy a konklúziókat levonhassák. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek, ahogy láttuk, azt mondani, hogy ez egy átmenet, hogy most kisebb intézményekre költenek. Ez nem átmenet. Az átmenet bizonyos országokban mondjuk 20-30 évvel ezelőtt úgy nézett ki, hogy máshogy nézett ki. A kisebb intézményekbe való áthelyezés az európai nős és nemzetközi standardok megsértése. Az emberi, európai alapokat nem szabad emberi jogi jogsértésre költeni, és nem csak Bulgáriában történik ez, más tagállamokban is, és nem csak Közép-Kelet-Európában, hanem Nyugat-Európában is. Bulgáriát, mint jó példát felmutatni, ez más emberek jogtiprásához járul hozzá Európa szerte. Szerintünk meg kell akadályozni azt, hogy az európai alapokat ne a ö, fogyatékossággal élők jogainak védelmére használjanak. Ezzel kapcsolatban bírósági esetek is voltak Bulgáriában. Köszönöm szépen, meghallgattuk a petíció benyújtóit, a bizottságot, a szakbizottsági tagokat. Nyitva tartjuk a petíciót. Küldünk egy levelet a bolgár kormánynak, amiben rákérdezünk arra, hogy az intézménymentesítés területén mit tesz Bulgária, a jó gyakorlatokat hogyan követik, a szabad, független életet, a szociális integrációt hogy támogatják, fogyatékossággal élő és idős személyek esetén. A bizottságtól azt kérjük, hogy adjanak tájékoztatást arról, hogy ugye, amit itt most hallottunk, de ezzel kapcsolatban azért azt szeretnénk, hogy a bizottság a forrásokkal támogassák a bolgár kormányt, hogy ezt az átállást meg tudják tenni, mert Kosa képviselő urat is meghallgatva, ugye Európa erőfeszítéseket tesz északon, délen, keleten, nyugaton, a bizottság támogatásának köszönhetően is, úgyhogy azt szeretnénk, hogy továbbra is végezzék ezt a munkát, és segítsenek abban, hogy ezek a gyerekek a családban lehessenek, minden támogatást megkaphassanak a fogyatékosságuknak megfelelően. Úgyhogy nyitva tartjuk a petíciót, Ugye, akkor meghallgatjuk, hogy a bolgár kormány mit reagál ahogy a bizottság mondta, jó úton jár a bolgár kormány, és ezt az átalakulást támogatják, és európai támogatás is ehhez használnak. Akkor ennyi lenne. Vagy szeretne még hozzászólni? Uh, if you write a letter to the... Kaphatok öt másodpercet? Hogyha írnak az bulgár kormánynak és a bizottságnak is, akkor nagyon fontos, hogy a független élet és a befogadás megfelelő definíciójával kezdjék, tehát kérem, hogy utaljanak az általános megjegyzésekre és a CRPD definíciójára is a független életről, hiszen ezt néha félreértelmezik, és az torzítani fogja az eljárást. Természetesen ezt megtesszük. Akkor most lezárjuk ezt a pontot, és hányasnál is vagyunk? 23-as. Sí, empiezo. Ah, empezamos... 23-as pont. 145 per 2019-es petíció, Ismael Antonio López Pérez, spanyol állampolgár nyújtotta be Petondo Lobo Környezetvédelmi Egyesület nevében az EBB által a Greenalia Biomass Power Curtis Teixeiro galiciai koronyai vállalkozásnak adott hitel felülvizsgálatára vonatkozó információkat kér a petíció, és Giulio Pompi mutatja be a petíciót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Összefoglalnánk az elemzésünket a petíció kapcsán. Igen. Akkor folytatnám. Panaszos arra hivatkozik, hogy környezeti hatások keletkeznek az érintett projekt miatt, egy 50 megawatt erőmű miatt, amit terveznek, és az Európai Beruházási Bank információkkal szolgált ezzel kapcsolatban és azok a követelmények, amelyeket ott tábasztottak, azok az európai szabályozással teljesen összhangban vannak, és a fenntarthatósági kritériumoknak is eleget tesznek a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban, és ide vonatkozó tanúsítványozási rendszereknek is eleget tesznek Egyébként az EU-n kívüli eszközöket nem használnak fel a projektben. Értjük, hogy a MIOSZ-szával kapcsolatban vannak problémák a fenntarthatóság miatt. Tisztázni kell itt, hogy az módosított megújuló energiákra vonatkozó irányelv alapján a 2021-től kell tagállami szinten ezt alkalmazni, átültetni és erőteljesebb fenntarthatósági körülményekről beszélünk, elvárásokról beszélünk, vonatkozik ez az energiatermelésre és a hőtermelésre is, és fenntarthatósági kritériumokat fogalmaz meg konkrétan az erdei biomasszára is, minden ilyen biomasszára vonatkozó, amit európai energiaszektorban felhasználnak. Itt küszöbök, küszöb értékeket állapítanak meg nagyméretű 20 megawatt feletti erőművek esetében, tehát az új erőműnek, amiről itt beszélünk, eleget kell tenni az új fenntarthatósági kritériumoknak. Megnéztük a petíciót, a és szeretnék rámutatni, hogy a fenntarthatósági kritériumok teljesülnek a módosított irányelv értelmében is. Köszönöm szépen. Thank you much indeed. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottságnak úgy látom, hogy panaszos nem érkezett a mai napon, de láthatóan Kalev kollégánk hozzá kíván szólni. Köszönöm szépen. Tartsuk nyitva ezt a petíciót, én azt javaslom, egy kicsit vizsgálódjunk tovább, egyszerűen azért, mert nagyon sok petíciót látunk, amely a biomassa erőművekre vonatkozik. Tehát láthatóan van itt egy rendszer szintű probléma. Az ilyen jellegű létesítményekkel egész Európában, és alaposabban kell vizsgálódnunk, mert a biomassa rendkívül fontos a politikusaink számára, és az energia számára is. Tehát itt van egy konfliktus a helyi lakosság és az ilyen jellegű létesítmények között. Számos helyen van ilyen konfliktus, tehát ezt érdemes megnézni. Tartsuk ezért nyitva, és le, figyeljünk oda jobban, hogyha petíciók születnek a biomessa területén. Köszönöm szépen ezt a fontos felvetést, és a rövid vita után ezt le is zárhatjuk szerintem. Kíván-e valaki hozzászólni? Akkor úgy vélem, hogy egyet tudunk érteni az ön javaslatával, és folytassuk a vitát. Ja, nyitva van továbbra is ez a petíció ezek után. Köszönöm szépen. A 143-as petíció a Sánchez úrtól Spanyolországból, a Reál önkormányzatból közigazgatás előtt önkormányzata nevében benyújtott petíció a nevezett területen található használaton kívüli hulladék lerakó telepek leszámolásáról és felszámolásáról és környezeti rehabilitációjáról. Kérem, panaszos? Nincs itt. Jó, akkor Del Castillo úr. Igen. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek. Ez a petíció elmúlt évben érkezett be hozzánk, és az önkormányzathoz, a valenciai területi önkormányzat eljutottuk ezt a panaszt és itt a hulladék lerakók témája fontos témát alkotnak az egész területen. Ezt követően tájékoztattuk az önök szakbizottságát az információcsere eredményéről. A tényekre szeretném felhívni a figyelmet és emlékeztetni. Két ilyen ehm, hulladéklerakóról van szó, az, ahol hulladékrakót az egyik az ilyen városi, a másik pedig ipari hulladékot fogad. Ami az elsőt illeti, a hulladéklerakót lezárták, és, és már nem lehet lerakni hulladékot és a gázt, ami ott alakul, azt gyűjtik időközben és elégetik, tehát eleget tesznek az előírásoknak. 2012-ben a Környezetvédelmi Hatóság az önkormányzattól, a Reál önkormányzatától elvárta, ugye az ő hatáskörük ez, hogy zárják le korábban ezt a hulladék lerakót, mint tervezték, és sajnos a, ez az információ nem jutott el a felügyeleti hatósághoz, és úgy tűnik, hogy ezt az előírást reaktiválni kell. A generalitát a helyi hatáskörrel bíró hatóság felvette a kapcsolatot az önkormányzattal, hogy véglegesen tájékoztassák őket a bezárásról és a rehabilitációról. A másik pedig veszélyes hulladékot fogad, a másik lerakó. Ez egy kicsit problematikusabb volt. Két fegyelmi eljárás indult, 2004-ben az egyik még, ez arra vonatkozott, hogy le kell zárni, és rehabilitálni kell a e helyszínt. A tulajdonos arra tájékoztatott, hogy nem lehet ezt megoldani, mert reál önkormányzata erre nem adott engedélyt. Vagyis két szereplőről beszélünk, az önkormányzat az egyik oldalon, regionális szinten, és a másik oldalon pedig a régió önkormányzata, aztán egy újabb fegyelmi eljárás indult, amit a hidrográfiai felügyelet, a vízügyi felügyelet végzett el, mert attól tartottak, hogy a hulladék lerakóba leragott anyagok érintkezésbe kerülhetnek a folyókkal, amelyek a környéken folynak. A probléma az, hogy a két eljárást nem sikerült véglegesen lezárni. A helyi, a regionális hatóságok arról tájékoztattak végül is, hogy nem végezték el mindeddig az említett munkálatokat, az elvárt munkálatokat, ezért koordinációra van szükség a szereplők között. Ez az, amit az Európai Bizottság pillanatnyilag tud mondani ebben az ügyben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az Európai Bizottság hozzászólását. Rodríguez Penero kolléganő. Por favor. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak is a tájékoztatásért és azért a munkáért, amit végez. A szocialista frakció nevében és valenciai európai parlamenti képviselőként szólok hozzá, ismerem a problémát, és több év óta ez a helyzet a két területre vonatkozóan, vagy két témára vonatkozóan, hulladéklerakott telepek felszámolása és rehabilitációja. A probléma létezik, ez kétségtelen. A petíció benyújtói is a önkormányzati területen lakó lakosok közül nagyon sokkal panaszolják azt, hogy most már több mint 20 éve folyik ez a kérdés. Telik az idő, az idővel egyre rosszabb a helyzet, ezért sürgős megoldásra van szükség. Ami példanélküli véleményünk szerint, hogy azok az emberek, akik a petíciót benyújtják, Alejandro Blasco Sánchez úr, ő polgármestere volt ennek a területnek éveken keresztül, és nagy nehézségekbe ütközött ez idő alatt. 2012-ben ugye polgármester volt a petíció benyújtója, és a környezeti ellenőrzési szolgálat, ami regionális valenciai hatáskörbe tartozik. Semmilyen választ nem adtak erre a kérdésre vonatkozóan, pedig erről volt egy aláírt szerződés. Egyébként az is aggályos számunkra, hogy 2006-2007-ben az önkormányzat megtagadta az engedélyt a munkák elvégzésére vonatkozóan ezért semmilyen lépése nem lehetett szükség, nem lehetett lehetőség, hiszen a, ahogy a bizottság is jelezte, ugye nem történt semmiféle munka ezekben az években, ezért a, ez továbbra is aggályos ez a helyzet, a terület környezeti minősége miatt, aztán a szennyeződés, a földrajzi területen a szennyeződés terjedése miatt, és nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy az érintett résztvevők, tehát az önkormányzat és a tulajdonos tegyen meg minden szükséges lépést azért, hogy a környezeti szabályokat betartsák. Azt is szeretem volna elmondani, tájékoztatást kaptam arról, hogy a jelenlegi önkormányzat részéről, itt már megváltozott ennek a politikai színe, az elmúlt hétekben megadták az engedélyt ahhoz, hogy a toxikus hulladékokat ártalmatlanítani lehessen, két vállalkozást választotta ki. Az egyik a terület erdő gazdálkodásának a helyreállítása volt, az önkormányzat támogatásával, és a másik pedig napelemek fölállítására vonatkozott. E, mindenek alapján kérem, hogy a petíciót tartsuk nyitva. Egyáltalán nem lehetünk biztosabban, hogy minden lezárult a benyújtott kérdés tekintetében. És ellenőriznünk kell, a illetékes valenciai ellenőrző hatóságon keresztül, illetve a mi petíció és szakbizottságunk részéről ellenőrizni kell, hogy valóban megfeleltek a kérésnek, és most már rendeződni fog ez a helyzet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Karnev képviselő úr, öné a szó. Támogatom a kolléganőt. Nyilvánvalónak tűnik, hogy maradjon nyitva a petíció, nagyon kevés információnk van arra, hogy bármilyen más döntést hozzunk. Köszönöm. Köszönöm. Bárki más kíván-e hozzászólni ezzel a petícióval kapcsolatban? Nem akkor azt hiszem, hogy egyetértünk, hiszen az én véleményem is az, hogy hagyjuk nyitva a petíciót, és azt gondolom, hogy a Generitát Valenciánának tudnánk küldeni egy levelet, hogy megkérjük őket, hogy a rehabilitációs folyamatról és a lehulladék lerakók telepek rendezéséről számoljanak be a legfrissebb információkról. Köszönöm szépen! A következő ülés időpontja és helye azt javaslom, hogy március 16-án, nyilván 2020-ban találkozzunk, délután háromkor. kb. 18.30-ig fog tartani ez az ülés, a következő nap pedig Március 17-én folytatjuk az ülést reggel 9-kor. 12.30-ig dolgozunk, majd folytatjuk délután 14.30-tól szokás szerint 18.30-ig. Rendben. Bárkinek van-e még hozzászólni valója nem, akkor nagyon szépen köszönöm az aktív távollétüket, és jó étvágyat kívánok!